Uh, good morning, ladies and gentlemen. Please take your seats. Uh, I don't know where most of my... Hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok. Nem tudom, hol vannak a kollégák, de tegyük fel. Hogy itt vannak? Uh, this morning... Ma délelőtt a tízes ponttal kezdjük. Erről tegnap megalapodás született. A migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítésről szóló bizottsági közlemény kihatások a belső és külső pénzügyi eszközökre címmel. A Nemzetközi Migrációs Szervezet szakértője ö, tart előadást, nagyon nagyra értékelem, őket, hiszen kiváló munkát végeztek világszerte, és a Concord képviselőjétől, ez is megint csak nagyon fontos szervezet számunkra. Úgyhogy mecserével kezdjük a délelőtti ülést. Mint ahogy önök is tudják, a bizottság októberben adott ki egy közleményt a migrációról és a mobilitásról, amely rámutatott arra, hogy szüksége van az EU-nak megerősíteni külső migrációs politikáját. A közlemény két pilléren alapul a legális migráción, a mobilitáson, az illegális migráción, az emberkereskedelmen, a nemzetközi védelmen, a menedékügyi politikán, illetve azon, hogy a lehető legnagyobb fejlesztési hatást tudjuk kifejteni a migrációra és a mobilitásra. A közlemény egyébként egy másik dokumentummal is kiegészült, a migráció és fejlődés. Gyakorlatilag, amikor a, az adófizetők megkérdezik tőlünk, hogy miért küldtünk ennyi pénzt a külső országokra, mi az előnye ennek számukra, az erkölcsi kérdéseken túl, hogy segíteni akarunk olyanokon, akik szegénységben élnek és hiányban szenvednek saját hazájukban. A stabilitás, a tömeges migráció leállítása, az éghajlatváltozási miatti migráció is nagyon fontos kérdés, tehát ezek mind-mind-mind nagyon fontos dolgok. A közelmúltban Bangladesben jártam, és azt mondta nekem a miniszterelnök, hogy mivel nő a vízszint, Rechádó úr is velem volt, azt hiszem, úgyhogy valószínűleg 30 millió ember fog elhagyni az országot. Na de hova mennek? Úgyhogy ezek rendkívül fontos kérdések. Ezek a migrációhoz kapcsolódnak világszerte, de az éghajlatváltozás miatti migráció is rendkívül fontos. Biztos vagyok benne, hogy a nemzetközi és a civil szervezet képviselővel való eszmecsere nyilván hozzá fog járulni mindenhez. Ezen kívül az európai menekültek tanácsának képviselőjét is meghívtuk, hogy beszéljen a menekültügyről. Most Anna Platanovának szeretném megadni a szót, aki a Nemzetközi Migrációs Ügyi Szervezet képviseltébe jött el hozzánk parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Anna Platonova vagyok, a nemzetközi szervezet regionális irodáját képviselem Brüsszelben, kormányközi szervezet vagyunk, és migrációs kérdésekkel foglalkozunk. Több dologra szeretnék szólni a mai napon. Először is engedjenek meg néhány szót arról, hogy mit is értünk koherens politikán a fejlődés érdekében, és hogyan kapcsolódik ez a finanszírozáshoz, és főleg az új több éves pénzügyi keret tükrében possibly és keretet lehetne biztosítani, eh, hogy ezeket a terveket kísérjék. Nos, ami a politika koherenciáját illeti, gyakorta hallunk a különböző külső eszközök és külpolitikák eh, közötti koherenciáról, például a kereskedelmi és a fejlesztési politika közöttire gondolok itt. De gyakorta elfeledkeznek arról, hogy milyen fontos szerepet játszik az Európai Unió belső politikája, illetve az egyes tagállamoké, amelyel harmadik országok fejlődési potenciáját befolyásolhatják. Ezen kívül, ami még fontos az, hogy hogyan járulhatnak hozzá azon migránsok fejlődéséhez, akik az Európai Unióban élnek. Itt tartozik a diszkrimináció, az integráció kérdése, amelyek rendkívül fontosak abból a szempontból, hogy meghatározzuk azt, hogy a migránsok megfelelő pénzügyi forrással rendelkezzenek, és fejleszthessék saját magukat, és aztán utána segítsenek a saját hazájuk fejlődésében. Aztán a mezőgazdasági politika is rendkívül fontos lehet a harmadik országok fejlődésé szempontjából, és persze amikor konkrétabb al témákra jutunk az migráción belül, a pillérekről, amelyeket a globális megközelítés szempontjából határoztak meg, ezek mind-mind-mind egymásra hatnak. Amikor migrációról beszélünk, akkor ezeket a kapcsolatokat összességében tekintjük, és látjuk, hogy a szakpolitikák és a pénz alapok hogyan egészítik ki egymást. Tehát amikor a migrációról beszélünk, akkor nem csak adhok intézkedésekre kell gondolni, amelyel le akarjuk küzdeni az idegális migrációt, hanem például meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a munkaerőpiacok hogyan befolyásolják a keresletet például az új munkavállalókra. Amikor a cirkuláris migrációról beszélünk, akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen szabályok értelmében jöhetnek be a migránsok, hogyan mozoghatnak szabadon, vagy egyszerűen csak megragadnak egy adott országban, és például nincsen joguk a letelepedéshez. Nézzük a több éves pénzügyi keretet, illetve a koherenciára vonatkozó kihívásokat. Nos, ami minket illet, teljesen világos, hogy átfedés van a a HOME és DEFCO főigazgatóságok által meghatározott finanszírozási prioritások terén, ami a DEFCO főigazgatóság fő prioritásait illeti a migráció szempontjából, gyakorlatilag jobban kell kezelni a bevándorló hullámot. Nos, ezek olyan területek, ahol megint csak közvetlen a kapcsolat az Európai Unióval. Tehát felmerül a kérdés, hogy a finanszírozás hogyan osztandó. Három területet határoztunk itt meg, a tartalom szempontjából való átfedés szemszögéből, mi az, ami szorosan a fejlődéshez kapcsolódik? Ahogy említettem, nagyon sok olyan terület van, amely a különböző szakpolitikák szempontjából, illetve hatásukat illetően átfedés tapasztalható. Csak példaként említeném azt a pénzalapot, amelyet például csak belső célra kéne felhasználni, mint például az Európai Integrációs Alap. Új prioritásaként megállapítja, hogy integrációs intézkedéseket is kell finanszírozni a származási országban. Tehát egy ilyen belső alap már az Európai Unió határain túl intézkedésekre is vonatkozik. Aztán vannak földrajzi átfedések is hogy mely régiókat, országokat érintenek az adott eszközök. És abban az esetben, hogyha két eszköz is vonatkozik például ugyanazon országokban a migrációra, akkor hogy történik a koordináció? A mobilitási partnershipvel vagy partneri kapcsolattal rendelkező országokra vonatkozik ez, aztán ott van Brazília, Kína, India esete, amelyek prioritásként kezelhetők például a migrációs dialógus szempontjából az EU-ban. Általánosságban azon is eltöprengtünk, hogy a finanszírozást a különböző eszközök segítségével hogy terjeszthető ki, mert többen elmondták már az érintetek közül, illetve a közelmúltban készült értékelések is azt mutatják, hogy vannak egyes, értéke, vannak egyes intézkedések, mint például a politikai dialógus a migrációról, más eszközök által is finanszírozásra kerüljön, nem csak azok által, amelyeket a javaslat tartalmaz. Aztán a dél-dél finanszírozás, mint együttműködés migrációs kérdésekben, a konzultációs folyamatba kell ezt bevonni. Itt egyértelmű szerepe van a DEFCO főigazgatóságnak, hogy felvállalja a vezető szerepet. Aztán felmerül a kompatibilitás kérdése is, hogy mikor is kell fellépni. Itt pedig például az EcoFund és a fejlesztési alapok elvben egymás után következnek. Úgyhogy amikor már a fejlesztési alapokat nagyon gyorsan felszabadították, koordinálni kell idővel a különböző finanszírozási eszközöket. Ami az ECOFundot illeti, itt is felmerül a potenciális átfedési lehetőség a gyors reagálású alapokkal a Home főigazgatóság részéről. Van egy másik terület is, amely figyelembe kellene, hogy amelyet figyelembe kéne venni, az, hogy az egyéb külső eszközök, amelyek már léteznek, hogyan tudnának jobban koordinálni -e. Például a demokrácia és az emberi jogokra vonatkozó európai eszköz vonatkozásában, ahol a partnerségi eszközök, amelyek most már Indiára, Kínára és Brazíliára is vonatkoznak, és valószínűleg felhasználhatók lennének arra is, hogy a migrációs témában a dialógust elősegítsék, ezekre az országokra is a dialógus szempontjából vonatkozhatnának. Biztos vagyok benne, hogy mások is fognak szólni erről, nevezetesen, hogy a finanszírozási prioritásokat egyensúlyba kell hozni más fontos európai dokumentumokkal, mint az EU 2020-as ezen kívül az Európai Unió prioritásait is figyelembe kell venni, a fejlesztési, a rugalmassági és egyéb területeken. a migránsok jogait illetően. Nos, tekintettel mindarra, amit eddig elmondtam. Nagyon fontos nem elfelejteni az intézményes tervezést sem, és azt sem, hogy más főigazgatóságok milyen szerepet vállalhatnak fel a konzultáció során ebben a témában, például a foglalkoztatásügyi, az oktatási, a kereskedelmi főigazgatóságok, az Európai Parlament, illetve az EU delegációi az egyes országokban. Az egyik lehetőség az lenne, hogy belső munkacsoportot hozzanak létre ezen témák koordinálására, és valóban tükrözni a koherenciát a külső és a belső szakpolitikák, illetve a finanszírozási eszközök terén, amelyel az EU már rendelkezik. Nos, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A migrációs és finanszírozási politikák átfedéséről hallottunk. Most pedig Blendin Bunyol asszonyt szeretném felkérni, a Concord politikai koordinátorát, a politikai koherencia a fejlődés érdekében területről, hogy mondja el, hogy mik a legfontosabbak ezen a területen az elkövetkezendő évek során. Köszönöm, elnök úr, a szót. Öreget kívánok, Blendin Bunyol vagyok, a Concord titkárságánál dolgozom Brüsszelben, a, a koordinátora vagyok a politikai koherenciának a fejlődésért. Önök is tudják, hogy itt civil szervezeteket képviselünk, 1700-at körülbelül. Köszönöm, hogy meghívtak a mai napon, és beszélhetünk a politikai dimenzióról, illetve a finanszírozási lehetőségekről a migráció és a fejlődés területén. A politikával kezdeném, és el szeretném mondani, hogy mi hogyan állunk a migrációhoz és a mobilitáshoz. Ahogy már utaltam erre, ahogy már ön is említette, novemberben került kiadásra GAM, amely nagyon fontos prioritásokat állapít meg az EU migrációs politikájában több évre nagyon fontos ez a szakpolitika, de az Európai Parlament még ennek ellenére véleményt nem készített róla, ez sajnálatos. Elvből szerintünk a szakpolitikának kell megszeretni először, utána jön a finanszírozás. A finanszírozásnak viszont a szakpolitika céljait kell szolgálnia. Persze jó lett volna, hogyha az Európai Parlament ezért véleményezi a szakpolitikai prioritásokat a GAM tükrében. Mi hálózatot képviselünk, civil szervezetek tartoznak hozzánk, és a GAM fejlesztési aspektusait már a tanács elé terjesztettük, ezt megkapják önök is, úgyhogy ebben nem mennék bele részletesen, de azért egy-két dolgot kiemelnék. Annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon nagy örömmel vettük azt, hogy a GAM négy pillére közül az egyikre koncentráltak, de természetesen rámutattak a hiányosságokra is, és nyolc ajánlást fogalmaztak meg, hogy javítsuk a szakpolitikát. Két területre te szeretnék kitérni, az egyik a migráns központú megközelítés, a másik pedig a fejlesztés. Ami a közleményt illeti, annak ellenére, hogy a nyilatkozat értelmében a migránsoknak kellene az érdeklődés központjába kerülni, inkább a munkaerőpiaca fontosabb, úgy tűnik. Ha el akarjuk érni az eredeti célt, akkor emberi alapú megközelítésre van szükség a négy pillérben, a legkiszolgáltatottabb migránsokra, az emberkereskedelem áldozataira, nőkre, gyermekekre kellene helyezni a hangsúlyt. Ami a közleményt illeti, a konkrét végrehajtás is nagyon fontos, és a GAM különböző eszközei által hogy valósul meg. Fontos döntéseket kell hozni. Itt nyilvánvaló feladata az Európai Parlamentnek, és a jelenlegi vita erre rá fog mutatni. Ami a fejlesztési politikai koherenciát illeti. A GAM közlemény sokszor emlegeti a konzisztenciát ebből a szempontból. De ez nem ugyanaz, mint a szakpolitikák koherenciája a fejlődés érdekében. Az európai politikusok számára ez a Lisszaboni szerződésben jelent meg. A PCD azt jelenti, hogy a célokat ne gátoljuk. A legjobb megoldás, hogy szinergiák jöjjenek létre, hogy a négy pillére a GAM-nak mindenképpen hozzájáruljon ahhoz, hogy a fejlődő országokban a szegénységből kiemelhessük az embereket. Ez a jelenlegi GAM-ban olyan egyértelműen nem tükröződik. Ami a szakpolitikákat illeti, úgy gondoljuk, hogy mind a fejlődési és migrációs politikáknak ki kell egészíteniük egymást, azért, hogy végül is mindenki számára ez biztonságos és teljesen önkéntes megoldás legyen. A védelem le kellene, hogy a szakpolitikák középpontjában álljanak. Konkrétan azt ajánlanánk, hogy szolid, szilárd monitorozási rendszert vezessenek be, hogy a fejlődésre és a migránsok emberi jogaira gyakorolt hatását felmérhessük egy bizottságot kellene létrehozni, hogy az olyan jellegű migrációs politikák, amelyek nem jó hatással vannak a fejlődésre, azonosításra kerüljenek. Ami a koherenciás kötelezettségeket illeti, ez arra a döntésre is vonatkozik, hogy a pénzügyi eszközöket hogyan használják fel, hogyan osztják szét a létező pénzügyi alapokat, és melyek azok, amelyek fejlődési vagy fejlesztési támogatásnak minősülnek, vagy sem. Ezen a területen sajnos van egy olyan tendencia, amely aggaszt minket. Az évek során voltak olyan EU tagállamok, amelyek a migrációs hullám befolyásolására akarták ezt felhasználni. Egyre több támogatást kell prioritásként olyan országokba biztosítani, ahol magas az Európai Unióba irányuló migrációs hullám, hogy a határ ellenőrzéseket javítsák. A harmadik országok közül egyre többen hajlandók az illegális migráció ellen felvenni a harcot, ami a fejlesztési támogatások fő célkitűzését illeti, gondolom önök ezt nagyon jól ismeri. A cél az, hogy foglalkozzunk itt a szegénység okaival, és biztosítsuk az emberi jogokat. A fejlesztési támogatás az illegális migrációs vándorlás elleni harc keretén belül kötelezettség is. A migrációs szakpolitikának teljesen koherensnek kell lenni a fejlesztési ö, ö, politikákkal, ezért azt kérjük Önöktől, hogy a PCD fontos legyen, a legfontosabb a döntéshozó folyamatban, amikor a pénzügyi eszközökről döntenek a migráció szempontjából. Az Európai Uniós javaslatokra gondolok itt, a DEFCO és a Home Affairs főigazgatóságokra utalnék itt. Nézzük először a rendeletet, a DEFCO-hoz tartozik ez, konkrétabban arra a tematikus programra gondolok, amely a kihívásokkal foglalkozik például. Ide tartozik a migráció és a menekültügy is. A Concord jövőbeli díciáit támogatja. Mindazonáltal A négy célkitűzés első eszköze aggaszt minket a tematikus program keretén belül, erre a kollégám is emlékeztetett, nevezetesen, hogy a migráció kezelését támogassuk, és másodszorban jobban tudjuk alakítani a migrációs hullámokat. Nos, ami a feltételeket illeti a fejlesztési támogatások vonatkozásában. Annak a kockázata, hogy biztonsági és migrációs ellenőrzési szempontokból használják ezt fel, valóban létező kockázat. Ezért az Európai Parlamentnek biztosítani kellene azt, hogy mindig olyan projekteket érintsen, amelynek tényleg az első migráció jó ö, okait támogatja. Emberközpontúnak kell lennie, nem biztonságközpontúnak. Nézzük a menekültügyi ö, alapot, ami a Home Affairs főigazgatósághoz tartozik. Mindkét alap kül, külügyi aspektussal is rendelkezik, célja a harmadik országok segítése. A külső dimenzió nagyon fontos ebből a szempontból. A két alap üdvözlendő, de átfogó és holisztikus megközelítésre van szükség a végrehajtások terén, amelyek az EU kívüli országokra vonatkoznak. A PCD-nek mindenképpen ott is érvényesülni kell. Szerintünk ez azt jelenti, hogy ezen alapok külső dimenziójának figyelembe kell vennie a harmadik országok érdekeit és szükségleteit, főleg a fejlődő országokét. Pillanatnyilag ez nem így van a rendelettervezetben, sőt, pontosan az ellenkezője érvényesül. Az EMF és IFS alapok rendelkezései pillanatnyilag azt a célt tűzik ki maguk elé, hogy a forrásokkal harmadik országokat arra kell rávenni, hogy az EU és a tagállamok érdekeit kép, vegyék figyelembe. Senki mi nem szól a fejlesztési célokról, pedig ezt is EU érdeknek kellene tekinteni. Ez egyértelmű kihívás, és valahogy biztosítanunk kell, hogy a két alap kiegészítse egymást. Szerintünk az a legfontosabb, hogy amikor a Digi Home Affairs vagy DEFCO valamit tesz, akkor mindig figyelembe kell venni, és legfontosabbnak tekinteni a migránsok jogait ezeknek az intézkedéseknek ezeket a jogokat kell képviselniük. Az EU-n belül is, de a tranzitországokban és a származási országokban is. Mindkét rendeletben, az EMF, IFS rendelkezésekben is tükröződnie kell ennek, hogy a, az alapok mindenképpen kiegészítsék egymást. Az önök feladata az, hogy a libét is meggyőzzék arról, hogy koordinálják a véleményeket a migrációs és menekültügyi tevékenységek kül aspektusa vonatkozásában köszönöm. Uh, köszönöm. Igen részletes és igen világos előadást tartottunk. Köszönöm, ön a Concord nevében beszélt, mert egy sor kérdést ön jogosan fölvetett, és úgy kell tekinteni önre, ön, mi ránk, mint az európai adófizető képviselőire. Engem is így választottak meg. Amit ő mondott, az nagyon érdekes, fontos, és emlékeztet bennünket az elveinkre, vagyis arra, hogy miért foglalkozunk elsősorban a fejlesztési politikával ismerjük Európa helyzetét, a gazdasági nehézségeket, azt, hogy nagyon sok munkanélküli van Európában. És ezeket a kérdéseket mindenki érdekében kell vizsgálnunk, mind a gazdagok, mind a szegények érdekében. Most pedig felkérem Aspasia Papadopoulou-t, aki magas beosztású tanácsadója az ECRE-nek, az Európai Tanács menekültekkel és országukat elhagyókkal foglalkozik. Köszönöm. Portugáliától Azerbajdzsánig foglalkozom a különböző civil szervezetekkel és azokkal, akik a világ különböző részein található menekülteket segítik, velük foglalkoznak. Ki kell emelni a menekültek védelmét és a külső támogatás eszközeit. Éppen ezért a fejlesztési együttműködés keretében néhány pontot szeretnék felvetni. Az első, a mobilitás és migráció témájában kiadott közleményben milyen hegyet kap a migráció, milyen kihívások vannak itt, másrészt pedig elmondanám azt is, hogy milyen kapcsolatok vannak a külső támogatás, a belügytől kapott támogatások terén, a, mi a helyzet a menekültek támogatásával, és milyen civil szervezetek érdekeltekét most adtuk ki a közleménnyel kapcsolatos megjegyzéseinket, azért, hogy megvizsgáljuk, hogy hol is találhatók ezek a problémák jelen pillanatban, hogy helyezkednek el. A globális megközelítés a mobilitáshoz egy olyan keret, amely a migráció kezelésére összpontosít, és most egyre inkább a mobilitásra is. A menekültek védelmét is magában foglalja, koherenciát, koordinálást teremt, amit mi üdvözlünk. Szerintünk az EU-nak sokkal merészebben kellene a menekültügyi politikát képviselnie azért, hogy ezeket az embereket védjék mindenütt a világon a migrációs menetrenden belül. Ez egyébként már megtörtént, nagyon sok eszköz létezik már a humanitárius segítségnyújtás keretében, és ebből a menekültek hasznot is tudnak húzni. De nincs következetesség, és nincs világos szakpolitikai stratégia menekülteket illetően. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió a globális multilaterális színen erőteljesebb szerepet játszana. Beszélni kell a pénzeszközökről is, amelyek a menekült ügyek kapcsolatosak. Pénzalapok vannak, és már évek óta projektek is folyamatban vannak az említett lakosság népesség támogatására, de a menekültügyi helyzet azt jelenti, hogy itt nem izolált csoportokról van szó, hanem több millió emberről, akik hasznosítják a külső támogatási eszköz forrásait. Szólnék néhány kívásról és prioritásról a migráció és a menekültügy kapcsán. Megfelelő regionális és nemzeti menekültügyi politikát szükséges kialakítani, és ez mind a migrációs és menekültügyi menetrend keretébe illeszkedik. Szeretnénk, hogyha a különböző eszközök kapcsán erre a területre mindig utalnának. Például az európai emberi jogi eszközt is felhasználnák erre a különböző földrajzi eszközöket a segítségnyújtás során, és egy koherensebb, bátrabb, világosabb menekültügyi politika felé haladnánk. Ami a két típusú eszközt illeti, az otthoni, hazai eszközöket és a külső támogatást. Többen mondták, hogy megvan a kockázata az átfedésnek, és Ami a kapacitás építést illeti, a menekültügyben, vagy a regionális védelmi programokat, azután a hazatérés és az integráció kérdését, az erre szánt összegeket. Itt meg kell húzni a határvonalat, a fejlesztés és a képesség kiépítés, kapacitásépítés között. Mit, mire fogják felhasználni egy-egy ország forrásait, és mire a külső támogatási pénzalapokat. Nem csak arról van szó, hogy ezt világossá kellene tenni, hanem a menetrendről is. A belügy igazgatóságnak a migráció kézben tartása a célja, vagyis, hogy Európán kívül tartani ezeket az embereket. Viszont ott van a helyi problémakezelése, és ezért világos célok szükségesek a különböző alapok esetében. Koherensnek kell lennie a külügyi támogatás, vagy a külső támogatási eszközök terén, és azt szeretnénk, hogyha a belügyi alapok jobban illeszkednének a fejlesztési segítségi eszközökhöz, a migráció és a menekültügy terén. Van egy aggasztó kérdés, mégpedig az, hogy a belügyi oldal és a migrációs alapok lehetővé teszik a az államok számára, hogy harmadik országok nemzeti programjaihoz is hozzáférjenek, ez új dolog, és itt az a cél, hogy ezek a fellépések következetesek legyenek, illeszkedjenek az EU politikai céljaihoz, ne csak kétoldalú politikai érdekeket tükrözzenek, és ne sértsék a szolidaritás elvét harmadik országokkal együttműködve. A sürgősségi esetekben is segítségre van szükség. Itt is van potenciális átfedés, mert ott van a humanitárius eszköz, a különböző fejlesztési, együttműködési segítségek és a sürgősségi esetekben való segélynyújtás között arra kell figyelni, hogy ne legyen átfedés. A másik a civil társadalom bevonása és szerepe az eszközök terén. Vannak földrajzi eszközök, az adományozókkal, nemzetközi szervezettel, a helyi civil szervezetekkel lehet konzultálni ennek keretében, ha szükséges. De a külső segítségnyújtás esetében kötelezettséget vállaltak arra, hogy konzultálnak a civil társadalommal. Ezt mindenképpen üdvözöljük, és azt tanácsoljuk, hogy a civil szervezetek, nemzetközi szervezetek vegyenek részt már a programozás előtt a konzultációkban, hiszen ők napi kapcsolatot tartanak a migránsokkal, menekültekkel, ők ismerik a szükségleteket, igényeket, és ott kell, hogy legyenek azért, hogy a program valóban a lakosság igényének feleljen meg, az érintett népesség igényének feleljen meg. Elnök, köszönöm szépen. Az az érzésem a három szakértőt hallgatva, hogy azért nem igazán elégedettek azzal, ahogy mi a finanszírozási munkánkat koordináljuk, a céljainkat koordináljuk. Így van ez, Filip? Köszönöm, ez igen aktuális kérdés, és a Concord szervezet képviselőivel csak egyet tudok érteni. Sokkal jobb lenne először a szakpolitikát tisztázni, és utána az eszközök finanszírozását. A szakpolitika nem elegendő, vagyis különben csak arra a régi vitára összpontosítunk, hogy hány migráns léphet be egy-egy országba. Svájcban még azt is meghatározták, hogy honnan érkezhetnek ezek a migránsok. Itt az az elképzelés uralkodik, hogy az először érkezőt szolgálják ki először, azok, akik bizonyos helyről érkeznek elsőként, azok dönthetnek azok a döntőek, vagyis a, az adott helyről később érkezők csatlakozhatnak az először már korábban érkezettekhez. Państwa, które e, uważają, że określać, kto gdzieś przebywa legalnie albo nielegalnie, nie zrezygnują z... Hogy e, megmondhatják más országoknak, hogy kik lehetnek jogszerű migránsok, és kik nem. És ezt a jogot talán ezzel a joggal nem kellene élni. Hogyha bármely tagállam maga dönthet arról, hogy jogszerű vagy jogszerűtlen egy ember jelenléte valamely adott helyen. Amíg ez így történik, addig a problémát nem lehet megoldani, úgyhogy nyomást kellene gyakorolni ezekre a tagállamra azért, hogy a migráció problémáját átfogóban vizsgálják, mert volt olyan idő a történelemben, amikor a migráció kívánatos volt. De ez nem mindig van így, és az a kérdés, hogy a negatív látásmódot a migrációval kapcsolatosan sikerül-e megváltoztatni, és a migrációt pozitív dolog lehet-e tekinteni. Elnök, köszönöm Filip ezeket az érdekes gondolatokat. Most pedig Rikárdót kérném arra, hogy tegyen megjegyzéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a három szakértőnknek, hiszen nagyon érdekes dolgok dolgokat mondtak a, ezzel az igencsak aktuális témával kapcsolatban. Itt nem csak a migrációról, hanem az Európai Unió határairól is van szó, és sokszor ezzel kapcsolatban elvesztjük szemünk elől a fontos dolgokat, és elfelejtjük azt, hogy Európában a történelem mit hozott magával, mi történt a 20. században. Mi mindannyian mert nagyon sokan migránsok vagyunk az 1920-as években a háborúk és válságok folytán. Nagyon sokan érkeztek Európába, és rövid idővel ezelőttig tulajdonképpen a balkáni háború miatt is ugyanezzel a helyzettel kellett szembenéznünk. Ezekről a dolgokról nem szabad megfeledkeznünk. Mi vagyunk az a kontinens, amely a migráció szempontjából a leginkább, a leggyakrabban a cél pontot képezte. Egyet értek önökkel abban, hogy jó együttműködést kell kialakítanunk, és a jövőben az Európai Unió közös jogának is része lehet az együttműködés. A mi parlamenti delegációinkban már van egy olyan csoport, amely a latin-amerikai közgyűléssel tárgyal. Ugye itt ez a különböző latin-amerikai képviselőházak, parlamentek képviselői tömöríti, ez a közgyűlés, velük különböző egyezményeket dolgozunk ki. Úgy gondolom, hogy ezt a munkát a legtöbb képviselő mindenképpen támogatja, de hát mindenképpen ki szélesíthetjük még ezeket a erőt erőfeszítéseinket, ami a DC-t illeti. A szegénység elleni fellépést támogatják ezek az alapok, és nem feltétlenül a biztonság a fő cél, a biztonság növekedése. Ez nem biztos, hogy jól van, de hát ez a helyzet. Az biztos, hogy nem kell, hogy nulláról kezdjük a munkát, mert vannak már megfelelő pénzeszközök. Zárásképpen pedig azt mondanám, hogy egyetértek az utolsó előadóval, hogy a civil társadalom helyszínen dolgozó valamennyi szervezetét is meg kell, hogy hallgassuk. Fontos, hogy a munkánkhoz megfelelő inputot kapjunk, és tisztában legyünk azzal, hogy a helyszínen mi a helyzet, hiszen ők azok, akik ezt pontosan tudják. Köszönöm, Ricardo. Augustint szeretném megkérni, hogy mondjon néhány szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok ahhoz, hogy a szakbizottságunknak a napirendjére ilyen fontos témát sikerült felvenni. A következőkről szeretnék szólni a DEVE és a LIBE szakbizottságnak egy közös ülésére lenne szükség, annak érdekében erről a témáról beszéljünk, hiszen a LIBE szakbizottságnak eh, a migráció, a bevándorlás területén nagyon is sok tapasztalata van, és megvannak a megfelelő eszközei. A LIBE bizottságban, hogyha a migrációról beszélünk, akkor sosem hangzik el az illegális szó, inkább a szabálytalan vagy nem hivatalos szót használják. Az illegális szót ugyanakkor kerülik. Van 5-6 olyan terület, eh, amelyet ez érint, eh, a szubszidiáris védelem, a nemzetközi védelem, a visszavezetés, a menedékkérés, ezek azok a kérdések, amivel foglalkoznunk kellene közösen. Eston asszony jelenlétében utaltunk már arra, hogy nem helyén való a fejleszt, fejlesztési alapnak hívni azokat a pénzeszközöket, amelyek a külső határok védelmének finanszírozását szolgálja, szolgálják úgy gondolom, hogy ez nem a megfelelő megközelítésmód. És azt is el kell, hogy mondjuk, hogy itt van négy olyan pénz alap, amelyek specifikusan a jelenleg elfogadandó pénzügyi előre tekintésben erre a célra vannak előirányozva, a menekültügyi alap, a menedékkérési alap és a külső határok védelmére létrehozott alap. Ezek azok az alapok, amiknek specifikus uh, finanszírozási céluk van, és amelyeket nem szabad összekeverni a fejlesztési célú vagy fejlesztési segéd biztosító pénzalapokkal. Zárásképpen pedig még azt is hozzá szeretném fűzni, és ez egy nagyon specifikus területhez uh, kapcsolódik, uh, nevezetesen Latin Amerikához, amelyről ma szavazunk is. Mi a helyzet Latin Amerikában a fejlesztéssel? A következő héten Hamburgban lesz egy ülés, ahol többek között nagyon fontos kérdésről fogunk szólni, amely érdeklődésre tarthat számot. Itt a szakbizottságban is Ferrero Waldnernak, a volt biztos asszonynak, az Európa, Latin Amerika, Karibi Alapítvány elnökének el fogjuk mondani Hamburgban, hogy egy migrációs megfigyelő pontot kellene létrehozni kezdeményezésünkre, amely tudományos betekintést nyújthat abba, eh, hogy hogyan is alakulnak ezek a menekült áramlatok a mi szemszögünkből és Latin Amerika szemszögéből. Jó lenne, hogyha felszólítanánk a szakbizottságunk nevében az alapítványt, és Ferrer Waldner azt mondta, hogy csatlakozzanak ez a kezdeményezéshez, és ez betekintést nyújtana nekünk eh, arról, hogy mi a helyzet a migráció és a fejlesztéssel kapcsolatban az Atlanti óceánnak. Ezen az oldalán és a másik oldalán. Köszönöm a megjegyzéseket. Az ön elképzelése, hogy a mi bizottságunk és a jogi bizottság között Emberi Jogi Bizottság között legyen egy együttesülés, ez nagyon jó ötlet. A titkárság fog ezzel foglalkozni. Köszönöm a javaslatot, és jogszerű migránsként elmondhatom, hogy nagyon érdekel engem ez a vita. Arról, amit arról az igen kényes kérdésről, amelyről most beszélünk. Ivónak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Nem csak arról van szó, ahogy több előttem szóló emlékeztetett bennünket, minket, hogy mindannyian ténylegesen migránsok vagyunk, hiszen senki nincs itt ebben a teremben olyan, akinek a szülei vagy a nagyszülei annak idején ne lettek volna migránsok. Éppen ezért úgy kell ezzel a kérdéssel foglalkoznunk, hogy belevegyük azt is, hogyan fogjuk kézbe tartani a migráns áramlatot, de közben a kulturális dimenzióval is foglalkozunk, kik is vagyunk mi, hogyan tudunk egymáshoz elérni, hogyan tudunk kommunikálni a saját kultúránk és életmódunk alapján, mert szerintem ez jobbá teszi az életet, és ez távlatokat nyit, reményteli távlatokat az új generációk számára is. Nagyon örülök, hogy a civil társadalom képviselői jelen vannak, bátorítást adnak nekünk, és remélem, hogy ez kölcsönös lehet, mégpedig úgy, hogy mi is foglalkozunk ezzel az igen kényes kérdéssel. Az önök erőfeszítése sokkal több elismerést érdemel. Nem csak úgy kell mérni, hogy ennek milyen eh, része van, részesedés a GDP-ből, vagy agregált módon mennyit adunk azért, hogy a migráns áramlatokat, trendeket kézben tartsuk. Én itt egy másik szükségletről beszélnék még, mi pedig arról, hogy nagyon jó az a kezdeményezés, hogy a kérdést, a témát különböző szemszögekből vizsgáljuk itt a parlamentünkben. Mert én úgy gondolom, hogy ezt eh, külpolitikai kérdésként is eh, fel kell fognunk, és meg kell néznünk, hogy hogy lehetne a problémát az AFED bizottsággal együtt megvitatni időről időre, mert vannak migráns áramlatok, amelyek a klímaváltozásból, más természeti katasztrófákból okoznak, származnak, és ezeknek a kirobbantója nem az ember volt, de amikor az ember által okozott változások miatt történik a migráció, akkor meg kell néznünk a migránsok igényeit, azok igényeit, akik menekült jogot kérnek, mégpedig úgy, hogy a nemzetközi közösség nagyon lassan mozdul el, és nagyon lassan oldja meg a jól ismert problémákat. Nem rendjén való, eh, hogy elfogadjuk azt, hogy több százezer menekült él, menekült táborokban, évtizedekig, sátorban, és ez új migráns áramlatokat generál palesztin menekültáborba migráltak, de az ifjú generáció, azok, akik ott születtek, nem ugyanúgy néznek a jövőre, mint ahogy a szüleik tették. Globalizált világban élnek, lehetőségük van arra, hogy a globális rendszer részesei legyenek, és közben meg nem integráljuk őket. Nem biztos, hogy csak úgy van szükség migránsokra, hogy valaki fizikai munkát végezzen Németországban, és pénzt keressen azért, hogy megélhessen, hanem sokkal magasabb képzettséget igénylő munkát végezhet valaki ott, ahol éppen tartózkodik, ahol él. Mi az EU többet kell, hogy befektessünk a fejlesztési segítségbe, a segítség típusába, olyan segítségbe, amely lehetővé teszi a menekült táborokban élőknek, vagy a migrációra készen állóknak, hogy dolgozzanak ott, ahol éppen élnek, vagyis egy méltó, méltányos gazdasági helyzetet teremthetünk számukra. Befejezésként szeretném elmondani, hogy ezt a témát még nagyon sokáig napirenden fogjuk tartani. Nem csak akkor kellene a migránsokról beszélnünk, amikor valamely országban új politikai párt lép a színre, furcsa napi rendel, és jut el a hatalomhoz, és intoleráns a migránsokkal szemben, más kultúrát képviselő emberekkel szemben, hanem modernizálni kellene a megközelítésünket ehhez a problémához, és elsősorban többet kellene, hogy beszéljünk róla, nem csak akkor, amikor megköszönhetjük az elkötelezett fiatalok munkáját, akik könnyítenek az emberek nehézségein, hanem ugyanúgy kell erről beszélni, mint ahogy a világ más komoly problémájáról tárgyalunk. Elnök, köszönöm. Szó volt az afet Látom, hogy Felix kollégánk itt van. Else, no other members. I'd like to ask uh, Mrs. Helena Bogada. Most pedig Helena Bogadát szeretném megkérni a bizottság részéről, hogy néhány percben szóljon hozzá a témához. Köszönöm, elnök úr! Ami a fő problémát illeti, célok és a különböző javasolt eszközök közötti választóvonal, szeretném elmondani, hogy világos a mandátumunk a fejlesztési politikát illetően. Migráció és a fejlesztés problémája ott van a GAM-ban, és az Agenda for Change-ben is ez a fejlesztési politikánk, felépésünk keretét adja a négyes fejezet pénzügyi eszközei tartalmazzák mindezt. És a változást előidéző menetrend a regionális mobilitást szorgalmazza a munkavállalás terén, és azt is kimondja, hogy az EU-nak támogatnia kell a fejlődő országokat azért, hogy erősítse a kapacitásaikat a migráció és a mobilitás terén és ennek a megnövekedett mobilitásnak az előnyeit regionális, globális szinten kihasználja. Vagyis a témától és a földrajzi helytől függetlenül az a cél, hogy a migráció és a fejlesztés összefüggése alapján dolgozunk a partnerországok és a migráns személyek érdekében. Koherencia van itt a migráció és a fejlődés, fejlesztés, valamint a változást előmozdító menetrend között. A négy cél, a négy prioritás ezt tükrözi. A tematikus programban találhatóak ezek a prioritások. Amikor a migráció irányításáról beszélünk, az azt jelenti, hogy tovább lépünk, nem csak a mennyiségi áramlatok kezeléséről beszélünk, hanem másról is. Nagyon sok ország a világban még nem eh, jött rá arra, hogy milyen súlya van a migrációnak a gazdaság szempontjából, legyen szó azokról az országokról, amelyekből távoznak az emberek, vagy ahova érkeznek. Gondoljunk Libiára migráció nélkül az ő gazdasági fejlődésük veszélybe kerül. Mivel ez a helyzet, többet jobban tudunk dolgozni, és jobban meg tudjuk értetni a migrációs dimenzió hatását egy-egy ország saját fejlődésére. Ez az általános keret. A másik pedig a különböző eszközök egymástól való megkülönböztetése. Van azért itt egy kockázat, ezt fel lehet fogni különböző módon, de a jogosultság kritériumait hogyan határozzuk meg? A migráció és a fejlődés kapcsán világos, hogy a külső támogatási eszközök jelentik a fő finanszírozási forrást, ami a harmadik országokkal való együttműködést illeti. A belügyi főigazgatóság eszköze jogosult, de ez csak kiegészíti mindazt, ami a fejlesztés együttműködés prioritást élvező akcióin keresztül történik. A Home vagy belügyi főigazgatóság azt javasolja, hogy a területi dimenziókat is vegyük figyelembe. Bizonyos fellépések az Unióban indulnak, és a harmadik országokra vonatkoznak, például a visszafogadás, vagy újbóli integráció jegyében, vagy pedig a jogszerű, az EU által elfogadott migrációval is foglalkozik annak kezelésével. Ami a fejlesztés együttműködést illeti, itt a jogszerűtlen migránsok visszafogadásáról van szó, és az önkéntes visszatérésről, azután a mobilitási partnerségről, majd pedig az EU-ban való letelepítésről. Négy kritériumunk van, és ez lehetővé teszi a főigazgatóság eszközeit, olyan fellépések, amelyek nem a fejlődése, fejlesztése kapcsolatosak, hanem az európai migrációs politika EU-n kívülre való kiterjesztésével. Itt a partnerség a fő cél. Rövid távú van szó, vagy esetleg középtávú fellépésekről az EU érdekében az külső együttműködés prioritásainak megfelelően, és azon stratégiának megfelelően, amelyet minden egyes ország, érintett ország vagy régió vonatkozásában együttesen megállapítottak. Figyelembe véve a fejlesztési együttműködés típusait, itt nem lesz átfedés, hanem kiegészítés. Vagy együttes fellépés, mint a mobilitási partnerségot, együttes finanszírozás, társfinanszírozást lehet elképzelni a HOME főigazgatóság és a DEFCO eszközök között. Itt meg is állnék, elnézést, hogy hosszasan beszéltem. Elnök, sajnos rövidre kellett fogni az ön hozzászólását, de kérdeznék valamit. Figyelembe vett megtették-e a migránsokkal kapcsolatos kihatásokat. Tehát milyen hatása van a migránsok távozásának egy adott országra? Válasz, igen. Megnéztük egy-egy ország gazdasági fejlődését. Tajikisztánban a GDP 50%-a remittenciától függ, Moldáviában 30% ez az arány, vagyis a kivándorlás kihatása van az országra, nem lehet fejlesztési politikát úgy kialakítani, hogy ezt a dimenziót nem veszük figyelembe. De vannak olyan országok, mint Fülöp-szigetek, figyelembe veszik azt, hogy az irányított bevándorlás milyen hatással van, hiszen hosszú távon ennek nagy kihatása van, és a remittenciának bizony megvannak a következményei a globalizált világban, ennek nagyon fontos szociális költségei vannak, hiszen ott hagyják a családot, a kivándorlók, a gyermekeket, egyebek. A gazdasági modellt kell átalakítani azért, hogy a migrációnak ne legyenek negatív hatásai. Még nagyon messzi vagyunk attól, hogy tovább lépjünk, nem csak a hagyományos migrációval kell foglalkozni. Van egy kiinduló dokument, migráció és fejlesztés, és ez a Staff Working Paper tartalmaz egy olyan bekezdést, amely felveti az, hogy messzebbre kellene menni a migráció és fejlesztés terén figyelembe véve a migráció gazdasági súlyát a fejlesztés, fejlődés szempontjából. És ezt szeretnénk mi elmélyíteni. A, az új pénzügyi tervben javasolt eszközökkel. Köszönöm, hogy válaszolt erre a kérdésre. Amikor a Libével lesz egy együttesülésünk, akkor talán ezt a pontot is kifejthetnénk, hiszen ez új gondolat. Még erről a devében nem is hallottunk, hogy milyen költség szempontból ennek milyen kihatásai vannak ennek a migrációnak. Most pedig kinek is adom meg a szót, elnézést, kevés az idő, visszadom a szót a szakértőknek. Köszönöm. All right, Carlos, I'm very short of time. Can you take just one minute, please? Kérem, Carlos, röviden, egy percben. Yes, thank you. Well, I'm trying to... Köszönöm. Carlos Cardon vagyok, a, a DG Home Affairs képviseletében és a nemzetközi ügyekkel foglalkozom. Mivel nem túl sok az időm, megerősíteném, hogy mi is az elképzelés, ami a külső dimenzió komponás mögött húzódik a jövőre vonatkozóan, hogyha jóvá hagyják, ahogyan a javaslat elhangzott. A cél nem az, hogy átfedéseket hozzunk létre azokkal a dolgokkal, amelyek már léteznek ezen eszközök keretén belül. Javaslatunk abból indul ki, hogy a jelenlegi finanszírozó eszközök nem a legmegfelelőbbek, hogy bizonyos szükségleteket kielégítsenek az EU belső szakpolitikái vonatkozásában. A bizottságon belül, mielőtt erre a térra rátértünk volna, és helyesen meg is jegyezte valaki, például tematikus programot használtunk, hogy olyan intézkedéseket támogassunk, amelyek a nem igazán legjobb eszközöket szolgálták. Tehát ezért javasoltuk ezt az eszmecserét, ami megint csak az EU érdekeket képviseli, és az intézkedések, amelyeket finanszíroznánk, olyan eszközökkel tennénk, amelyek például az EU visszatérítési politikájából származnak, vagy a befogadási politikákból, de hogy ezt hallottuk, sikerült demarkációs vonalat megállapítanunk, úgyhogy most már vannak olyan mechanizmusaink is, amiket koordinálásra használhatunk, akár brüsszeli vagy EU delegációs szinten. Úgyhogy nem merül fel annak a veszélye, hogy, vagy legalábbis kismértékben, hogy átfedésekre kerül sor. Aztán konkrét fellépésekre ö, térve abszolút kizárható. Köszönöm, Carlos. Három szakértőnk hallotta az eszmecserét. Akkor most hozzájuk fordulok, hogy másfél percben szóljanak, és a lehet leggyorsabban mondják el, amit szeretnének. Köszönöm, elnök úr. Az egyik hozzászól említette, hogy a migráció nem negatív dolog. Talán a politikai programban nem, de ami a, migrációk, a migránsokat illeti, ez végül is jó dolog, mert ami a személyes szinteket illeti, megszabadulnak a szegénységtől talán hazájukban. Akkor nagyon sokan miért negatívumként tekintik, és ez tényleg miért a migránsok hibája lenne, hogyha az eu val megjelennek. Gyakorlatilag általánosabb kihívásokhoz kapcsolódik ez, ami az európai versenyképességet illeti, hogyan szabályozzuk a munkaerőpiacainkat, hogyan reformáljuk a, a szociális védelmi rendszereinket, hiszen európai uh, társadalmainkról el kell döntenünk, hogy mennyire befogadóak, mennyire toleránsak, uh, hogyan uh, teszik lehetővé, hogy az emberek a legjobb mértékben kihasználhassák készségeiket és ismereteiket. A fejlesztési politikai célokra is kiterjed ez a negatív szemlélet, amikor ugye a migrációt pedig ez csökkenteni. És bizonyos esetekben tényleg hibás úgy gondolkodni, hogy a fejlesztés azt jelenti, hogy a harmadik országokból többé nem fognak bevándorolni az emberek. Ez egyáltalán nem így van. Talán majd mások jönnek. Amit az európai versenyképességről mondtam, nem elfelejtendő, lehet, hogy az emberek máshova mennek, és ez talán üdvözlendő. És itt az EU immigrációs politikája az letelepedésre kellene, egy koncentrálódjon. Nem tudom, hogy kielégítő volt a válaszom. Köszönöm. Köszönöm, hogy újra szót kaphattam. Csak kicsit hangsúlyozni szerettem volna a szakpolitikai áramlatokat a fejlesztés céljából. Ennek keretén belül tudnak a politikusok jó, méltányos döntést hozni. De nem csak eszköz, kötelezettség is, amely igaz a belső belügyekkel foglalkozó főigazgatóságra és az összes többi érintetre is. Tehát, amikor a kritériumokról beszélünk, hogy meghatározzuk, hogy mit, mivel kellene finanszírozni, legyenek ezek a kritériumok bármilyenek is, a döntéseknek a fejlesztési célokhoz kell illeszkedniük. E, ugyanis e, a Lisszaboni szerződés értelmében ez kötelezettség, nem lehet itt vitázni erről. A két terület összefügg. Az emberi jogok megint csak kötelezettségi körbe tartoznak, és itt sem lehet tárgyalni róluk. Ezért senkit nem lehet illegálisnak tekinteni. Össze kell kapcsolni ezt a kettőt. És az emberi jogi kérdéseket a fejlesztési területen kellene megvitatni. Így a fejlesztés más szakpolitikai területeken is megjelenne. Úgyhogy ezért üdvözlöm az önök kezdeményezését, hogy dialógust folytassanak a, a Libével. Pontosan ezt a szellemet vártuk, úgyhogy sok sikert kívánunk hozzá. Köszönöm, parancsoljon, asszonyom. Köszönöm, hogy visszakaphattam a szót. Azt hiszem, üdvözlendők a pontosítások azzal kapcsolatban, hogy a belső és külső pénzforrások mit finanszíroznak. A partnerségi kapcsolatok az újratelepítés területén. Szeretnénk ezt írásban is látni az elkövetkezendő dokumentumokban és akcióprogramokban. És úgy gondolom, hogy azt is fontos elmondani, és itt a bizottsághoz fordulnék, hogy a migráció és menekültügy védelmét a harmadik országokban láthatóbbá tegye. Mert ez a téma csak az Európába irányuló migránsok kapcsán merül fel. Pedig az EU jelentős összegeket fordít arra, hogy a harmadik országokkal folytatott munkát is finanszírozza és támogassa a menekülteket harmadik országokban is. Szerintem ennek is van igenis értéke, és fel tudjuk venni a harcot a rasszista és embergyűlölő tendenciákkal Európán belül ennek segítségével. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem tudom, hogy önök hogy vannak ezzel, én eléggé frusztráltnak érzem magam, hogy ilyen fontos témákat nem tudunk elegendő időkereten belül megtárgyalni. Talán egy meghallgatást kellene ebben a témában szerveznünk. It's about. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Now we come to something very, very important. Most pedig nagyon fontos témához érkeztünk. A fejlesztés együttműködés finanszírozási eszközének létrehozatala. Második eszmecsere a bizottsággal a fejlesztési együttműködési finanszírozási eszközről. Az első vitát az ECDPM alapján folytattuk le, illetve azon tapasztalatokról, amelyeket a jelenlegi eszköz használata során gyűjtöttünk. Azóta előre haladtak a belső viták, aztán konkrétumokra került sor a bizottság javaslat keretén belül, illetve a többi szakbizottság is ö, foglalkozott vele, amely foglalkozik a külső eszközök vonatkozásában, főleg az AFED-ban, amely a jelenlegi végrehajtási rendelkezések ö, felelős szakbizottsága is. Most remélhetőleg mélyebben szántó eszmecserére kerülhet sor további bizottsági hozzászólásra és az EAS részéről is, akár csak a tanácsok részéről. Először bevezetésként az előadónak adom meg a szót, aztán az árnyék előadóknak és a többi képviselőnek. Ezt a jelentést ö, 10 Berman készíti, parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Második eszmecserére került tehát sor, és angolul fog beszélni, mert a jegyzeteim is angolul vannak, és többen értik ezt a nyelvet. Sajnos írul nem tudok. We have the discussion, this discussion in a particularly difficult political context for development policies in general in the European Nos, a, ami az Európai Uniót illeti, Nem csak politikai támadások érik a politikai, ezeket a fejlesztési támogatásokat, a közvélemény sem igazán támogatja olyan mértékben, ahogy korábban. A fejlesztési költségvetés visszaesése jobban hat a nemzeti költségvetésekre, mint a másik területeken való pénz visszavétel, úgyhogy ezért nagy a kihívás és a kísértés. 750 milliót vontak meg ettől a területtől Hollandiában, de majd meglátjuk, hogy mi lesz. Nem vagyok igazán ö, ö, optimista, mivel lemondott a kormány. Nos, ami a javasolt költségvetést illeti, 23,3 millió, nem tudom, mi lesz vele a több éves pénzügyi keret tárgyalásainak lezárásakor, lehet, hogy sokkal kevesebb lesz. Bár az Európai Unió még mindig a legjelentősebb adakozó, és a továbbiakban is ezt a példát kellene statuálnunk. Ami a fejlődő világot illeti, kevésbé ö, negatív a kép, a demokratizációs folyamat leállíthatatlan, egyre jobb a gazdasági helyzet, de ezek a jelentős fejlődési lépések olyan kontextusban folynak, hogy óriásiak a különbségek az emberek között szociális szempontból. Úgyhogy nem könnyű, politikai légkörben folyik mindez, ugyanakkor a fejlődő világ szemmel követi mindezt, úgyhogy óriási a felelősségünk. Nagyok a kihívások előttünk. Az Európai Uniónak jobban kell kapcsolódni a saját értékeihez, érdekeihez, külpolitikáihoz. Jobban kell érvényre juttatnunk a befogadó növekedést, szakpolitikáinkba, mert hogyha új pénzügyi eszközökkel, állami hitelekkel segítjük a fejlődést, akkor segíthetjük azokat, akik a legkiszolgáltatottabb állapotban vannak, hogy valahogy beilleszkedjenek ebbe az új gazdasági környezetbe. Az EU-nak külön feladatot kell felvállalni a demokrácia, az emberi jogok, a fontos változások támogatása terén. Végül, de nem utolsó sorban, az élelmiszerbiztonság is elérhető lenne tíz éven belül, de óriási erőfeszítésekre van szükség, főleg az éghajlatváltozás tükrében, illetve a művelhető területek jelentős csökkenése miatt, főleg a világ meleg éghajlattal rendelkező területein. Úgyhogy engedjék meg, hogy egy-két olyan területet érintsek, amit ma meg szeretnék vitatni önökkel, és elnézést kérek a tolmácsoktól a, az angol nyelvi ismereteim miatt. Nos, ami az EU hozzáadott értékét illeti, ez volna az első terület, amit megemlítenék. Már többször is hangsúlyoztam, hogy a jövőbeli együttműködési eszköznek jobban kell tükröznie azt, ahogyan az Európai Unió hogyan is fogalmazzak, rádöbben saját potenciális lehetőségére, mint unió, ö, hozzáadott értékére, mint unió. Az EU hogy lehetne több, mint 28 adakozó, többnek kell lennie. Mikor potenciális politikai súlyáról beszélünk, amikor a 28 tagállam összefog. Ez abban merül neki először is, hogy ez a politikai súly, a demokrácia, az emberi jogokért való küzdelemben jelenik meg, ahogyan abban, ahogyan mi a ö, kiszolgáltatott államok, régiók ö, helyzetén kívánunk segíteni, és nekünk kell képviselnünk a kiszolgáltatottakat, akik a szociális egyenlőtlenségektől szenvednek. Úgyhogy az emberi jogok koncepciójának bevezetését javaslom a fejlesztés tükrében, mert ez nyilván többletértéket képviselne. Amikor az emberek nem tudják, hogy mit mondjanak, akkor mindig a mainstreaminget használják, ez eléggé vitatott kifejezés. De nyilván minden támogatási program, de főleg az EU által képviselt támogatási programok mindent fel kell, hogy öleljenek. A további adott érték nyilván a bizottságban tükröződik, a tagállamokban, nevezetesen, hogy az EU jobban koordinál majd, és többet. Ezt már az OSCD is javasolta a 2007-es dokumentumában, és nagyon tartok attól, hogy Ryan Edward, amikor a következő felülvizsgálatról számol be, ugyanezt fogja majd elmondani, mert ugye a tagállamok szeretik a koordinációt használni, de ha őket akarják koordinálni, az már annyira nem tetszik nekik. A második dolog a különbségtétel. Nyilván jó sok oka van annak, hogy fejlesztési támogatásunkat azoknak adjuk, akiknek a legnagyobb szüksége van erre. a közepes jövedelemmel vagy többen rendelkező országok, akik ilyen szerencsésnek mondhatják magukat, kevesebbet kapnak. De a dokumentum értelmében nem igazán megfelelő ez a differenciálás vagy különbségtétel, mert már nem csak a GDP számít a kritériumok megállapításakor, hanem a az emberi fejlődési index, a szegénység értékelése, a fejlesztés értékelése. Secondly, differentiation, a clear cut from a... Másodszorban pedig fokozatosan kell megközelítenünk, százról nullára csökkenteni. Dialogue with the competent author erőteljes dialógus kell folytatni a megfelelő hatóságokkal, érintettekkel, a különböző programokról. A különbségtétel tehát nem azt jelenti, hogy minden országban leállunk a támogatási programmal, mint Indiában, Kínában, Brazíliában, csak a földrajzi dolog áll le, a tematikát illetően folytatjuk a támogatást. Harmadsorban az éghajlatváltozásról szeretnék beszélni. A bizottsági javaslat, elnézést, a bizottság ambiciózus célokat tűz maga elé, a környezetvédelem, az éghajlatváltozás finanszározása terén. Ez teljesen logikus, hiszen kapcsolódniuk kell a fejlesztési politikákhoz. De megint csak visszatérnék az említett dokumentumra, minden fejlesztési támogatásnak minősülhet. Mi azonban továbbra is úgy vélekedünk, hogy ennek kiegészítő szerepet kell felvállalnia, Úgyhogy hogyan tudjuk ezt kombinálni a további célokkal? Aztán szociális ágazatok. A parlament hangsúlyozta, hogy milyen fontos az alap szociális szolgáltatások finanszírozása. Itt van például az oktatás. 20%-ot javasoltunk, mint mércét, és ez létezik is. De ez nem csak úgy az égből potyant, nemzeti elkötelezettségek, a 95-ös kopenhágai csúcs határozta ezt meg, ez nemzetközi elkötelezettség. Az oktatás, az egészségügy finanszírozása továbbra is nagyon fontos, hogy megfelelő célokat érjünk el. Nos, a javaslatban, illetve a változásokról szóló agendában a bizottság 20%-ot javasol, de ezt egy nem igazán megfogható koncepcióhoz kapcsol, ami a szociális befogadás és emberi fejlesztés. Ennél azért több is van. Bár értem, hogy a bizottságnak szüksége van bizonyos rugalmasságra, hiszen a politikusok mindig szeretik ezt a lehetőséget, azt hiszem, hogy pontosabban kell meghatározni azt, hogy mihez is hasonlítunk, hogy aztán utána a megfelelő elszámoltathatóságra sor kerülhessen. Egy csomó mutatóra van szükség, amelyek sokkal fontosabbak. Az alapszociális szolgáltatások szemben a szociális befogadás és az emberi fejlesztés, fejlődés meghatározásával. Gyorsan az utolsó pont, az ötödik. A gyors ö, gazdasági növekedésre utaltam sok fejlődő országban. Nos, ha fejlesztési politikák előnyösek lehetnek, nem azokat akarjuk támogatni, akik azt gondolják, hogy ezek csak álmok. Gyakorlatilag hitelekről van szó, főleg azon ö, ö, csoportok számára, akik meg kell, hogy találják a helyüket a gazdaságban. Végezetül, hatodik pont, már beszéltünk a menekültügyi kérdésekről, üdvözlöm, hogy még egyszer sorba került ez a téma. A bizottsági javaslatban semmi nem változik, hogy mi, azzal kapcsolatban, hogy mi a kapcsolat a rehabilitáció és a fejlődés között. A jelenlegi eszközről van szó, de ahogy a humanitárius fellépés kapcsolódik a fejlesztési politikákkal, kap, kell, kell, hogy kapcsolódjon minden érintethez. A folyamatokat úgy kell alakítanunk, hogy egymáshoz kapcsolódjanak, és a kifizetésekre gyorsan kerülhessen sor, főleg akkor, amikor szükség van rájuk. Aztán még néhány utolsó gondolat a pánafrikai programról. Egy milliárd a javaslat a dokumentum értelmében, Hát igen, szép dolog, hogyha milliárdok állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy olyasmit finanszírozzunk, amely közös EU-afrikai stratégiára fordítodna. De a célok nem eléggé konkrétak. További megvitatásra van szükség, világosabban kell látnunk ezt a programot. Ami a parlamenteket illeti. Sok vita folyik a civil társadalomról, tematikus program is létezik erről, ez nagyon jó dolog. De mint megválasztott politikus, úgy érzem, hogy hiányzik a parlamentek szerepe. Jobban el kellene ezt ismerni. És úgy gondolom, hogy nekünk, Európai Uniónak fel kell vállalnunk azt a szerepet, hogy a parlamenteknek azt a szerepet jár, szánjuk, hogy a kormányukkal szemben felvállalják ezt a tevékenységet. Végül, de nem utolsó sorban, a politikai koherencia, erről beszéltünk, sok mindent már nem akarok erről beszélni, de ebben a javaslatban pontosan fordított a megfogalmazása, a fejlesztési politikáknak illeszkedniük kell más külpolitikákhoz, de sajnos ez nem így van a szerződés értelmében, nem ez a feladata a fejlesztési feladatoknak, minden politikának a szegénység csökkentésének kell, hogy a célja legyen. Végezetül kérünk mindenkit, hogy ne túl sok módosító indítványt adjanak be részletesen, ha nem akarják, hogy karácsonyfa jelleget öltsön ez, az, ez a jelentés, de gondolom mindenki így fog gondolkodni. Köszönöm szépen. Thank you, Tész, for the splendid work you are doing. Köszönöm szépen, köszönöm a munkáját, és azt is, hogy hova helyezte a hangsúlyokat, vagyis az emberi jogokra, hiszen ez a fejlesztés, fejlődés motorja Szerintem mindannyian jó irányba megyünk, hiszen mi is osztjuk ezt. A néppárti előadónk Gay Mitchell Köszönöm, elnök úr. Néhány szót szeretnék szólni és most kompromisszumot kötök, angolul fogok beszélni, nem érül. Köszönöm az elvégzett munkát, szerintem egyetértünk, általános egyetértés van itt a törzset illetően, vagyis összpontosítanunk kell bizonyos dolgokra, és nem szabad itt karácsonyfát építenünk létrehoznunk, de a parlament hangját hallatni kell, mert sokszor másoknak az a célja, hogy minket megosszanak, mert vannak olyan területek esetleg, ahol nem értünk egyet, és eh, inkább azt kell figyelnünk, hogy mivel értünk egyet, és mind tudunk együtt dolgozni. A DCI-nek, a fejlesztési együttműködésnek legyenek célja, legyen átláthatóság és elszámoltathatóság. Elnök úr, a DCI 1-nek e én voltam az előadója, hosszú időt vett igénybe a tárgyalás, a megállapodás, sok részletben nem sikerült megállapodni, de a 20%-os alapkiadásokban megállapodtunk. Hát végül mit értünk el? Ezt tudnom kellene, legyen ez a központi kérdés. Hogyha meg akarjuk a DC-t újítani, akkor el kell tudni mondani, hogy hát ide figyeljenek itt, és itt nem sikerült elérnünk a célokat, másút viszont igen. A, az előttem szóló, hasonlóan elmondhatom, hogy nehéz időket élünk a tagállamokban, de ha a GNI csökken, akkor a fejlesztési segély is csökken, de nem szabad, hogy jobban csökkenjen, mint a GNI. Szerintem ezt kell képviselnünk, de csak akkor tudjuk megtenni, hogyha tagállamoknak elmondjuk, hogy mi működik a fejlődő világban, és nem kell azt mondani, hogy ez csak időpocsékolás, mert akkor az lesz a válasz, hogy nem működik a fejlesztési segély, erre nem érdemes fordítani. Tehát azt kell elmondani, ami működik, és kérem a bizottságot, hogy hallottuk Bill Gates beszélt a sikerekről, amikor itt volt, de a bizottság is beszélhetne arról, hogy mit sikerült elvégeznie, mi az, ami megvalósult. Van itt egy kérdés, amelyel foglalkozni kell a kölcsönök és az adományok vagy segítségnyújtás, azután a pán-afrikai milliárdok. Van egy olyan kérdés, amelyet rossz végéről fogunk meg szerintem, mégpedig a gazdasági biztonság, amelyet elérnek a fejlődő világban az emberek, akkor, amikor népes családjuk van, és főként sok fiúk van. Ez itt a nemek kérdését is felveti, a preszelekciót, hogyha az embrió lány lesz, akkor valószínű nagy az esély arra, hogy nem fog megszületni. Az az anya, akinek az első gyermeke lánygyermek, hamar befejezi az oktatást, mert szeretne minél hamarabb fiú gyermeket szülni, és ez a leánygyermek fejlődésére rossz hatása van. 100 millió nővel kevesebb van éppen ezért a szelekció miatt. Gazdasági oka van ennek, úgy gondolják, hogy ha fiúk van, akkor majd gondoskodni fog róluk, és azért van sok gyerekük, mert arra gondolnak, hogy majd a sok gyerek idős korukban gondoskodni fog róluk, vagy legalábbis néhányan közülük. Ezeket figyelembe kell venni. A fejlődő világban sokan nem mások, mint mi. Mi ugyanilyen helyzetben voltunk, vagy hasonló helyzetben ugyanígy gondolkodnánk. Amikor más világot éltünk, mi is így gondolkodtunk. A fejlődő világban nagyon sok kis vállalkozás van, reggel zöldséget vesznek, aztán ezt eladják, és megpróbálnak ebből egy kis pénzt szerezni, hogy sikerüljön megélniük, vagy ruhát árusítanak, vagy bármi más. Hogyha kölcsönt akarnak felvenni, azért, hogy megvegyék a terméket, akkor kölcsön nyújtótól veszik a pénzt, és hogyha nem sikerül visszaadni, akkor itt nagy csőd következik be, például, hogyha a férfi vagy a nő aztán beteg lesz, akkor tönkre megy az egész család emiatt. És éppen ezért ennek az az oka ennek a helyzetnek, hogy kevés a biztosíték. Ezt nem a saját kútfőmből szedem, hanem két tudossal konzultáltam, az egyik az MIT-tól jött, és azt mondta, hogy 20 dollár, 50 dollár, 100 dollár, ez hatalmas pénz azoknak, akik napi 99 centből élnek naponta. És hogyha kölcsönvesznek, nagy kamatot kell fizetniük az előttem szóló beszélt a kölcsönökről. E, mi lenne, hogyha a kormányokat arra biztatnánk, hogy legyen valami kísérleti projekt, és e, szubvencionálnánk a biztosítást azért, hogy az emberek egy kis vállalkozást indítsanak, valamilyen megélhetést, és akik ügyesek, lehet, hogy a bevételüknek egy kis részét biztosításra félre tudnák tenni, ha ez sikerül. Erről, erről szeretnék egy anyagot kidolgozni, egy dokumentumot. Már beszéltem a biztosító beli szakemberekkel is erről. Nem akarok itt ideológiai alapot találni, de tudunk-e valami olyat találni, ami működne? és egy új dolgot bevezetni, ezt el kellene mondani a bizottságnak. Bátorítsuk az embereket arra, hogy ne függjenek a férfiaktól, meg attól, hogy népes családjuk van, és hogy majd ez nyújt nekik valamilyen biztonságot, hanem új gondolatokat kellene felvetni, és szerintem valami kis rövid anyagot összeállítanék, amit a bizottság munk megvizsgálhatna. Utolsó dolog, a koherencia, következetesség. Már volt egy rövid megbeszélés a koherenciáról az előadók ülésén, a múlt héten vagy az előtt. És Charles eh, Gorenz eh, és mások is beszéltek akkor arról, hogy az, hogy nincs koherencia, még több gondot okoz nekünk a mostani világban, mert ha a tagállamok és az unió között nincs koherencia, ez körülbelül évente 6 milliárdba is kerülhet. Az Európai Parlament 30 milliárd euróból működik. Hát képzeljük el, hogy mit tudnánk kezdeni ezzel a 30 milliárd euróval, hogyha ezeket a pénzeket összegyűjtenénk, mit tehetnénk a fiatalokért. A bizottság ezt szorgalmazza, és nekünk, EP-nek a nemzeti parlamentekkel kellene tárgyalnunk, főként akkor, amikor nehezen jön a pénz. Biztosítani kellene a koherenciát, és mindenki nyertes lenne. Nem tudom, hogy ezt a DC-be belevehetnénk, de jó magam és Charles készen állunk arra, hogy konzultáljunk erről, és tovább vigyük a vitát, egyezzünk ebbe meg, és döntsük el, hogy csak akkor lesz jó a DCI, hogyha levonjuk a tanulságokat, mi történt a DCI-vel az idők során. A bizottság adjon nekünk egy írásos dokumentumot, legyen benne, hogy milyen célokat tűztek ki, és ebből mi valósult meg. Köszönöm. Elnök, köszönöm ezt a rendkívül érdekes ötletet, új ötletet. Charles görens kérem most, hogy szóljon, ő a saját frakciójának előadója, majd engedélyükkel a saját frakció nevében én is beszélnék. Charles. Köszönöm, elnök úr. Rendkívül rövid leszek mivel Tejsz előadásán nem voltam jelen, mert az akta párhuzamos ülésén kellett részt vennem. Gay Mitchell gondolatait folytatnám, fűzném tovább. Néznünk kell. Meg kell néznünk, hogy az EU politikája milyen hatással van az EU fejlesztési politikájára. Éppen ezért a DCI-re nem elég koncentrálni ez fontos azok számára, akik képviselik, több milliárdról van szó, amelyet 7 eh, év alatt költenek el, azután ha a koherenciát nézzük az európai politikában, akkor a érdekelt felek közötti koherenciát is figyelembe kell venni. Nekünk az is érdekünk, hogy legyen ennek folytatása, kettős szerepez, a politikai hatás hatásére a tagállamok és a mi parlamentünk is felelősek. Az egyik ülésen, a koordinátorok ülésén G és jó magam javasoltunk egy saját kezdeményezésű jelentést erről a problémakörről. Az bizottságunk egyik tagja és egy nemzeti parlamentbeli képviselő tárná elébünk a helyzetet, javaslataikat, arra vonatkozóan, hogy az EU fejlesztési politikáját hogyan kellene bonyolítani. Szerintem ez a láncszem még hiányzik az intézményes rendszerből. A parlamentnek ezt nyomon kell követnie, mert véleményünk szerint nem történik itt elég lépés ahhoz, hogy a szakpolitikákat jobban koordináljuk. Mindig is odafigyelünk arra, hogy a fogadó parlamentek hogyan veszik a különböző lépéseket, éppen ezért ennek fordítva is így kellene lennie. A fejlesztési menetrend kapcsolatos jelentés előadója vagyok. Azt mondom, hogy ne ismételgessük magunkat a jelentésekben, én olyan utakat kívánok bejárni a jelentésemben, amelyeket Thais eh, nem járt végig, azért, hogy koherensebb legyen a fellépésünk. Ennyit szerettem volna mondani. Egyébként Teisznek köszönöm azt az intenzív munkát, amelyet végez az ügyért és a Deve Bizottság érdekében is. Elnök, köszönöm. Sárl. Az ECR-nek árnyék jelentés tevője vagyok, és most ebben a minőségemben szólnék. Köszönöm Tisznek a jó munkát, amit már elvégzett, és amit még el fog végezni. Köszönöm azoknak, akik ötletekkel álltak elő, arra vonatkozóan, hogy hogyan lépjünk tovább. De álljunk meg egy pillanatra, és kérdezzük meg magunktól, hogy miért kerültünk ebbe a helyzetbe, miért kell új gondolatokkal foglalkoznunk. Nem azért, mert a régiek kudarcot vallottak, hanem azért, mert a régiek sikeresek voltak, a régi kezdeményezések. Sár beszélt a változási agendáról, fontos dolog ez. A másik kérdés, hogy mi lesz a közepes jövedelmi országokkal a kétoldalú kapcsolatokat befejezzük a közepes jövedelmi országokkal, akkor most mi történik? A, kényszerítjük a szegényebb országokat arra, hogy foglalkozzanak a saját szegényeikkel. Egy latin-amerikai vélemény kapcsán már erről szó volt. Azon gondolkodom, de most a képzelő erőmet hívom elő, amikor a közepes jövedelmi országokkal foglalkozunk, ahol magas az egyfőre eső növekedés, szinte robbanásszerűen növekedett meg, de közben bádog városaik vannak, szegény negyedeik, akkor most kereskedjünk velük úgy, hogy foglalkozzanak úgy a szegényeikkel, hogy az nekünk is megfelelő legyen, vagy pedig kevésbé kedvező kereskedelmi rendszert vezetünk be velük, vagy a DCI esetében is vannak feltételek, ők gondoskodjanak a szegényeikről ennek fejébe, vagy pedig van egy bank, amelyet nem az adófizetők finanszíroznak, kereskedelmi jellegű bank, amelyet az EU is felhasználna, felhasználhatna ugyanúgy, mint ahogy a világbankot használjuk fel, és ez a bank tudna kölcsönöket folyosítani a szegénység csökkentésére, a szegény negyedek megszüntetésére. Amikor kétoldalú kapcsolatokat a két oldal kapcsolatok keretében a közepes országok, jövedelmi országok esetében, mondjuk ha leállítjuk a kapcsolatokat, akkor a gazdagok gazdagabbak lesznek, a szegények meg szegényebbek. A kapacitás építést is föl lehetne használni arra, hogy az emberek regisztrálják, bejelentsék a vállalkozásaikat és a javaikat, azután nyugdíjrendszerek indulnának, és különböző megtakarítási rendszerek. Egy sor gondolatot fel lehetne itt használni, hiszen most a változások útjára léptünk. Vannak olyan fejlődő országok, amelyek gazdagabbá válnak, tehát sikeresek voltunk és ez részben annak köszönhető, amit mi tettünk, hiszen a világ legnagyobb adományozója vagyunk. De most nem öndicséret ez, Géjjel egyetértek. Bill Gates, a világ egyik leggazdagabb emberét kell felhasználnunk arra, hogy elmondja nekünk, mennyire kompetensek voltunk akkor, amikor a különböző szegénység enyhítési programjainkat folytattuk. Hát ő mondta el nekünk, hogy a az általunk végzett munka eredményeként 6 millió gyermek nem halt meg, mert malária ellenes akciók voltak. A bizottság miért nem képes arra, hogy elmondja nekünk, mennyire jól léptünk, önök mennyire jól cselekedtek, el kell mondani az adófizetőknek, akiknek mi a választott képviselői vagyunk, hogy íme ezek e, az adatok, ennyi ember nem halt meg, ennyi gyermek jár most iskolába, különben nem járna, ha mi nem léptünk volna, hány ember került kórházba, hány helyen vezették be a villamos áram, áramot, Hát miért nem tudja a bizottság elmondani a tényeket? Miért kell egy amerikai milliárdos ahhoz, hogy megértsük, hogy mi mit is teszünk? Hát bizony ez engem nagyon összezavar. A bizottságot meg kell kérni, készítsen egy anyagot a sikereinkhez, amelyet aztán bemutathatunk az adófizetőknek, amikor a választó kerületemben megkérdezik tőlem, hogy mire fordítjátok ti a pénzt, akkor meg is adnám rögtön a választ nekik. Köszönöm. Ricardo. Megkérhetném Ricardo-t, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Teisznek a munkáért, az elvégzett munkáért. Ez egy nagyon fontos jelentés a szakbizottságunk számára. És nagyon is tudjuk, hogy milyen fontos és hatalmas munkát vállalt magára. Úgy gondolom, elnök úr, nincsen szükségünk arra, hogy Bill Gates mondja meg nekünk, hogy mit kell, hogy tegyünk. Mi magunk is tudjuk, hogy milyen a helyzet a fejlesztési politikában, és azt is nagyon jól tudjuk, hogy itt támogatnunk kell az együttműködést. Ezt fogjuk tenni a jövőben is. Eddig is nagy munkát végeztünk, de ezt kell tegyük ezután is. És ezt úgy gondolom, hogy a legtöbb európai polgár tudja is, és támogatni fogja az ezzel kapcsolatos jövőbeni erőfeszítéseinket is. Lenne néhány megjegyzésem, és aztán egy kérdésem is. Talán kezdeném a kérdéssel az új pénzügyi eszközzel kapcsolatos tárgyalásokkal kapcsolatban szerettem volna tájékoztatást kérni a dolgok állásáról, és jó lenne, hogyha az előadó ezzel kapcsolatban részleteket is mondana. És aztán van néhány megjegyzésem is. A közepes jövedelmű országok Buzánban tartottak egy csúcs találkozót, és ott számtalan fontos téma szerepelt a napi renden. Az egyik ilyen téma volt a forrásoknak, a segélyeknek a kiszámíthatósága, előreláthatósága. Legalábbis én úgy éreztem, hogy ez ott fontos kérdés volt, hogyha bizonyos országok esetében beszüntetik a folyósítást, mert hogy bizonyos makroökonómiai eredményeket elértek, akkor ebben az országban a helyzet talán gyökeresen megváltozik talán nem a makroökonomiai pálya az, amit figyelnünk kell, hanem inkább a valóság. Nem szabad, hogy a számok lépjenek a valóság helyébe. A világ valamennyi országában teljesen mindegy, hogy mely régióról van szó. Mindenhol egyfajta kivezető stratégiára, facing outra van szükségünk. Nem szabad, hogy az együttműködés egyik napról a másikra megszakadjon. Nem szabad, hogy az legyen a magyarázat, hogy azért szüntetjük be a segítséget, az együttműködést, mert már megfelelő növekedést ért el, és közben a valóság, a tények az adott országban teljesen máshogy néznek ki. Tehát úgy gondolom, hogy egy ilyen kivezetési stratégia, egy progresszív beszüntetése az együttműködésnek, ez sokkal jobb stratégia lenne, és hát ez nyilván a józan ész követelményével, is inkább összeegyeztethető. Ami pedig a többletértéket érinti, úgy gondolom, hogy az együttműködésünk igenis ad többlet értéket, ugyanakkor biztosítani kell, hogy a segély azokhoz jusson el, akiknek arra a leginkább szükségük van. Az eddigi struktúránk így nézett ki, ezt céloztam meg, jó lenne, hogyha a földrajzi programok itt bizonyos felső határokkal rendelkeznének. Például a közepes jövedelmű országokban már el nem költhető pénzeket át tudnánk csoportosítani más országok megsegítésére az adott régióban legalábbis. Úgy gondolom, hogy ha az együttműködést így orientáljuk, azaz az együttműködést egyik napról a másikra megszakítjuk, akkor az nem szolgálja a célokat. Regionalizálni kell az együttműködést, ebben jó eredményeket értünk már el eddig is, és ezt a jövőben is folytatnunk kell. Ennek persze feltétele, hogy a leginkább szükséget szenvedő országok esetében egy ilyen phasing outot, egy kivezetési stratégiát építsünk fel. Van-e még más kollega, aki szeretne hozzászólni, mielőtt megkérem a bizottságot, hogy válaszoljon? Ebben az esetben Köszönöm, elnök úr. Berman úr szólt arról, hogy milyen kényes politikai helyzetben terjesztette elő a bizottság a következő pénzügyi tervezetet, és biztos, hogy ez majd nagy súlyjal esik a latban. A négyes fejezet illetően és az Európai Fejlesztési Alapot illetően úgy gondoljuk, hogy ezeknek valóban az EU számára hozadott értéke volt. A bizottság meggyőződése az is, hogy mennyire hatékony, sikeres az EP és a tanács programja, amelyet a bizottság valósít meg. Már nagyon régóta biztosak vagyunk abban, hogy ez sikeres. Két évvel ezelőtt készítettem egy kis dokumentumot, jó magam, és ezt ősszel osztották ki a New Yorki Millenniumi célok szempontjából, de közben azt mondták, hogy legyünk szerényebbek. Claire azt mondta, hogy mi vagyunk a legrosszabb eh, pénzadományozó eh, vagy kölcsönnyújtó, de azóta sok víz lefolyt a folyókon, és lehet, hogy itt változott a helyzet, és jobban definiáljuk a programjainkat. Sok minden elhangzott, és éppen ezért én csak két-három dologra térnék ki. Egy, az emberi jogi alapú fejlesztési megközelítés. Szerintem az EP, a bizottság és a tanács között is mondhatom, egyetétés van ezt illetően, a dc itt illetően egyes cikk kimondja, hogy van egy specifikus cél, az emberi jogok, a jogállamiság, a demokrácia tiszteletbetartása, hármas cég, általános elvek, egyes albekezdés, egyes pont, A albekezdés, egyes pont emlékeztet arra, hogy az emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság, a rendelet alapja. A másik, a 16-os cikk, a segély felfüggesztése, erre a hármas cikkre utal, vagyis fel lehet a segélyt függeszteni akkor, hogyha az említett elveket nem tartják tiszteletben ami a tagállamokkal való koordinálást jelenti. Természetesen a bizottság támogatja mindezt, és kiemeltük a rendeletben azt, hogy közös programozásra van szükség a tagállamok és a bizottság között. Már az első intézkedéseket meghoztuk, azért, hogy operatívvá tegyük ezt az elvet. De természetesen a tánchoz két emberre van szükség, a tagállamoknak is meg kell tenniük az erőfeszítéseket, ahhoz, hogy operatívak legyünk a következő pénzügyi terv keretében, közös legyen ez a művelet, és a megvalósítás akkor lehetővé teszi azt, hogy a munkamegosztás előnyeit élvezhessük, akkor, amikor harmadik országoknak segítséget nyújtunk, segít folyósítunk. Ami a differenciált megközelítést illeti, szerintem nagyon bátor megközelítést választottunk, szakítottunk a múlttal. És úgy gondoltuk, hogy néhány ország, harmadik ország jelentős sikereket ért el az elmúlt években, és nekünk most már ezt figyelembe kellett venni, ezt a fejlődési, fejlesztési sikert, sőt, már osztályoztuk az országokat, néhány már nem jogosult a kétoldalú együttműködésre, már a politikai, kereskedelmi és egyéb párbeszéd azért folytatódik velük, beleértve a fejlődést. Ezek az országok még jogosultak a tematikus programokra, vagy a regionális programokra. Ez a besorolás néhány ország esetében egy objektív mutatóval történt, egy listát állítottak össze a magasabb és köztes, közepes jövedelemmel rendelkező országokat besorolták, és úgy gondoljuk, hogy ezek nek elég erőforrásuk van ahhoz, hogy közpolitikát folytassanak a szegénység ellen, ami pedig az átmenetet illeti. Ezen országok besorolását illetően a bizottság a belső tanulmányok alapján úgy állapította meg, igen, kell egy átmenet a párbeszédben, sőt, ez még több. Párbeszédet kell létrehozni ezekkel az országokkal, de mi az átmenetet illeti, azt állapítottuk meg, hogy a 2013-ig tartó programokat több éven keresztül lehet megvalósítani, sőt 2017-ig a harmadik országokkal, és a besorolt országok egyáltalán nem fügtek a segélytől, ezért ez a változás a nemzeti költségvetésükre igen kis kihatással volt. Egyébként az EP és az előadók rendelkezésre állunk, azért, hogy az összes információt megadjuk erről. Másik, a szociális védelem, a biztosítások, kölcsönös biztosítás, stb., kölcsönös segítségnyújtás. A bizottságnak az a célja, hogy kommunikációt, közleményt adjon ki erről a témáról még az év folyamán, és így visszatérhetünk majd a témára. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, elnök úr! for that. Yes, we will come. Köszönöm szépen. Jó, vissza fogunk térni erre a témára, mert szeretnénk sikertörténetet elmesélni. Köszönöm a kollégáknak a munkát. Hogyha egy rövid dokumentumot készíthetnének arról, hogy eddig milyen sikereink voltak, csak tényszerűen hány ember maradt életbe, mert élelmiszersegélyt kapott, hányan kaptak védőoltást, stb. stb. Tehát azért, hogy mi is elmondhassuk mindezt. Köszönöm szépen. Charles Görens, röviden kérem. Aztán még vannak ketten. Köszönöm, elnök úr. Egy kérdésem lenne a bizottsághoz, ami az Erasmus Mundusra vonatkozik. Információim szerint a bizottság azt javasolta, hogy most akkor egyik zsebből a másikba pakoljuk a dolgokat. Több eszköz van a külpolitikában, és aztán 1,8 milliárdral zárta ezt 7 éves időszakra. Ez mit jelent? a fejlesztési közadakozások csökkentése szintjén. Másképp is megfogalmazom a kérdést. Ha feltételezzük azt, hogy a javaslatukat az Európai Parlament elfogadja, ebben az esetben nem lehetne-e úgy eljárni, hogy az az összeg, ami a DC-től lekerül, az Erasmus Mundushoz kerülne, és úgy kerülne elköltésre, hogy végül is jogosult legyen erre a rubrikára. Természetesen el lehet ezt képzelni, hogyha ezt a javaslatot vesszük alapul, hogy ezeket a költségeket úgy osszuk el, hogy a fejlődő országokban az azoknak akiknek szüksége van rá, végül is olyan megfelelő célokat szolgáljon, ami hasznos is. Köszönöm szépen. Félix? Köszönöm, elnök úr. De mielőtt még szólna, Csász kérdését kellene kiegészíteni? Vagy-vagy. Nos, a bizottsági javaslat egyetemen azt fogalmazza meg, hogy az eszköz finanszírozásának feltételi rendszerei vannak. Az a cikk, ami az Erasmus Mundusról szól, arról szól, hogy ott vannak a fejlesztési prioritások, amiket figyelembe kell venni. Ha a jagi feltételrendszer megmarad a javaslat értelmében. A DC-t nagyon nehéz lenne máshova tenni, ugye az Erasmus Mundus az egy másik dolog. Ugyanis a jogi feltétel az létezik azzal kapcsolatban, hogy hogy kell ezt a pénzt elküldeni. Úgyhogy gyakorlatilag ez a legfőbb gondot megoldja. Charles Walsh. Charles változtatást szeretne. Hogyan tudunk segíteni neki ebben? Bocsánat. Én egyszerűen csak kérdeztem, a döntés később születik majd meg. Most csak feltettem a kérdést, hogy hogyan lehetne megoldani azt, hogy ez a pénz felhasználható legyen. Azért, mert az Erasmus Mundusról beszélünk, ez nem jelentheti azt, hogy ezért nem felhasználható ilyen módon. Nyilván parlamenti dokumentumok alapján fogalmaznánk ezt meg. Nos, kiegészítésképpen az Erasmus egy csomó programot fog össze, amelyek már réteznek. A Tempus, az Alfa, stb. stb. Attól függően, hogy milyen földrajzi területről van szó, vannak programjaink, jelentős fragmentációval. Tehát a bizottság úgy gondolta, hogy ezeket egyetlen egy névvel illeti, két finanszírozási forrása, az egyik az egyes, a másik a négyes fejezetből. 1,8 milliárd a négyes fejezetben ezen tevékenységekre szánt, az összes eszközre, beleértve a partnerségét is. Ami a diákok mobilitását illeti a harmadik országokból EU-ba, vagy a kutatók harmadik országokból EU-ba mozgása, illetve a partnerországok kapacitásainak megerősítése gyakorlatilag megfelelnek a definiált normáknak. Persze nehézen meghatározható ez, például az európai ö, diákok harmadik országba való irányolása esetén. És ha a földrezi programokon belül mondjuk 100%-os a kötelezettség, nyilván a bizottságnak ezt csak tiszteletbe kellene tartania. És így nem lehetne földrajzi programok keretén belül az európai diákok mobilitását harmadik országok felé finanszírozni. Feltéve persze, ha másképp döntenek a jogalkotók. Tehát csak meg szeretném nyugtatni önöket arról, hogy nem javaslunk olyan programokat, amelyek nem felelnek meg a, az, ö, ezeknek a fejlesztési kritériumoknak. Jó, köszönöm, Félix. Sajnos nagyon kifutottunk az időből, akkor halljuk a többit. Köszönöm, elnök úr, a szót. Azt hiszem, talán én is ö, támogatnám, amit elmondott az előadó, ö, beleértve azt is, hogy most nem igazán jó pillanatban beszélünk a pénzről, illetve azt is el szeretném mondani, hogy védenünk kell a fejlesztési pénzeket, nem csak az EU-ban, hanem a tagállamokban is. Két vagy három dolgot szeretnék azonban kiemelni, amelyek politikai szempontból fontosak. Az első valószínűleg az, hogy az Agenda for Change keretén belül tárgyaltunk erről, és ezt jogi részletek tükrözik a prioritásokat is tükrözni kell. Önök is azt mondták, hogy olyan rendeletre van szükség, amely bizonyos rugalmasságot azért meghagy a bizottság számára. Két fontos dolgot szeretnék itt hangsúlyozni. Az egyik az EU hozzáadott értéke, nem csak úgy, mint 28 adakozó. Azt hiszem, ez rendkívül fontos és ezt, ahogy az előadó is hangsúlyozta, az is fontos, hogy az EU és tagállamai egyre több támogatást biztosítson, és közösen próbálja ezt az üzenetet közvetíteni. Ugyanis így lesz nagyobb súlya ennek az üzenetnek. És hát van nem kevés fontos üzenetünk, amit közvetítenünk kell, nem csak politikai szinten, hanem a tények síkján is. És ezért fontos ez a program, hogy legyenek eszközeink, ezek közül az egyik a DC, a, amely a fejlődő országokat támogatja, prioritásaikat, de olyan kérdéseket is, amelyeket az előadó felvetett. Azt hiszem, hogy olyan fontos dolog ez, ahol elegendő súlyjal kell alatba nyomnunk. És nem csak a globális ö, vezetési üléseken, hanem országonként ö, amikor az emberi jogokról beszélünk, stb. stb. Ez a legjobb módja annak, hogy az üzenetet közvetíthessük, de bizonyára önök is nagyon jól tudják ezt. Nos, ami a differenciálás politikáját illeti, ahogy hallották, ez egy igen ambíciózus javaslat. Tudjuk, értjük, hogy önök vagy mások esetleg azzal ö, érvelhetnek, hogy túl egyszerű ez az egész. De nagyon jól tudjuk, hogy a közepes jövedelmű országok esetében tárgyalásaink is ezt bizonyítják, oda kell figyelnünk arra, hogy az EU pénzeknek mi a hozzáadott értéke a szegénység csökkentése terén. Nyilván ezt részletesen megvitattuk, nagyon sok szegény ország van a közepes jövedelmi országok között is, bár ahol jobbak a jövedelmek, ott gyakorlatilag megengedhetik maguknak, hogy megoldják szegénységi problémáikat. Politikai sikon kell ezt elérnünk. De ha kevesebb pénzt adunk ezeknek az országoknak, úgy gondoljuk, hogy az a pénz, amit felhasználhatunk ezekben az országokban, talán máshol jobb, jobban felhasználható lenne. Persze vannak olyan képviselők, akik azt mondják, hogy az a pénz, amit például a felsőbb kategóriában található országoknak szánunk, a kevésbé fejlettekhez kellene, hogy kerüljön, hogy láthatóbb legyen az, hogy mit teszünk. Ez végül is politikai sík döntés, az önök és a tanács kezében van mindez, hogy megfelelő politikai síkú döntést hozzanak. És ezért gondolom, hogy ezt el kell mondanunk. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm, Félix. Hogy szóljak ehhez. Ez végül is azon a feltételezésen alapul, hogy ezekben az országokban léteznek programok, hogy megszabaduljanak a nyomor negyedektől. Feltételezi a működő demokráciát. Még ott is, ahol Kínában. Még ott is, mint például Kínában, ahol azt mondják nekem, hogy nem menjek Sankhájba és a keleti tengerpartra, hanem inkább az ország belső részében, mert ott lehet látni, hogy milyen szegények vagyunk. Aztán, ha az ember Bombayba megy, ahol az ingatlanok a legmagasabbak a világon, 18 millió ember ezek mellett, a paloták mellett nyomor negyedben él. Meg fognak egyszer szabadulni ezektől? Nem hiszem. Szeretném most üdvözölni a tanács képviselőjét az elnökség képviselőjét, mert nagyon fontos dolog, hogy itt vannak körünkben, úgyhogy Femű Nikolzónak adom meg a szót, parancsoljon. Thank you very much, uh, Mr. President, for uh, Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak. A fejlesztés együttműködési uh, munkacsoport elnöki posztján dolgozom a tanácsban. Uh, nagyon fontos témával foglalkozunk, a DCI témájával. A tagállamok pillanatnyilag vizsgálják részletesen a javaslatot, amelyhez idő és odafigyelés szükséges. Fontos annak biztosítása is, hogy megfelelő kapcsolat legyen a külső intézkedésekre szánt eszközök között, és ezért fontos, hogy szorosan együttműködjünk a többi munkacsoporttal, és az elnökségi munkacsoport ezért foglalkozik most a, a végrehajtási eh, kérdésekkel és horizontális területekkel. Nos, ami a jelenlegi helyzetet illeti, azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb üzenet az, hogy a Dán elnökség célja az, hogy részlegesen megállapodás szülessen az összes eszközről június végére egy csomagban, úgyhogy most ezt próbáljuk elérni. Mindamellett hozzá kell tennem még azt is, hogy a tanácsi álláspont legfőbb pontjai még mindig csak rendkívül ideiglenesek, Úgyhogy nagyon reméljük, hogy a végleges álláspont kialakul. A tanács nyilván európai konszenzusra kíván építeni a fejlődés szempontjából, főleg az Agenda for Change keretén belül, azért, hogy a DCI e a jelenlegi politikai kereteket tükrözze. A tanács üdvözli az új hozzáállást ehhez az eszközhöz a javaslat formájában, és tökéletesen egyetért annak centrális kérdéseivel és a differenciálással. Üdvözöljük azt is, hogy nagyobb reagálás és rugalmaság a cél. Azt azonban még el kell döntenünk, hogy hogyan tudjuk mindezt elérni a legjobb módon. Az elnökség biztos abban, hogy az a a Parlamenttel folytatott jövőbeli tárgyalások gyümölcsözőek lesznek, és az Európai Uniós kül, külügyi fellépés folyamatosságát biztosíthatjuk így. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy eljött hozzánk, még egyszer nagyon köszönöm. Most Bermen úrnak adom meg a szót, hogy röviden zárja le a témát. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Csak egy-két megjegyzésem lenne. Ami a partneri eszközt életi. az AFET szakbizottságban a jövő hónapban lesz jelentéstervezet, aztán mi véleményezünk, és koordinálnunk kell az AFET-tel horizontális kérdésekben, hogy a két jelentés kiegészítse egymást. Ami az emberi jogi alapú megközelítést illeti. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy végül is még ha létezik is a javaslat szövegszerűen. A 3.1 cikkel, illetve a javaslat végén található cikkel még foglalkozni kell, amelyben az áll, hogy ha a partnerországok nem tartják tiszteletbe az emberi jogokat, a közrendet, és így kötelességeiket nem teljesítik, felfüggeszthető. Jó, de a kérdés az, hogy az Európai Unióban létezik-e a politikai akarat? hogy többlet értéket képviselve, politikai súlyát latba dobva, az állampolgárok jogait is megcélozza a fenntartható fejlődés keretén belül. Ez célja-e az Európai Uniónak, nem csak a bizottságnak, a tagállamoknak is ez a célja, és az Európai Parlament támogatja mindezt. És szeretném, hogyha a bizottság ezt egyértelműben, ambiciózusabb módon megfogalmazná, mert ez a mi jogi szövegeinkben is tükröződik. Végül, Gay, nagyon sok jó dolgot említettél, de egyetértünk ott is egyetértünk, hogy mi a helyzet a nők kérdésével, Ami pedig az abortuszt illeti, ez mindenki számára személyes pszicho- pszichés dráma. Azok a nők, akik át kell, hogy ezt éljék, végül is egész életre kiható következményekkel kell szembenézniük. És ezért politikai szerepvállalásunk is fontos. Nem csak gazdasági jogaikat kell megerősíteni, hanem egyenlő jogokat kell biztosítani a nőknek és a férfiaknak. Mert ha ezt sikerül elérnünk, akkor ez a kép is változik. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon köszönöm. Tisz. Ezt a vitát majd folytatjuk, ahogy haladunk a jogszabályalkotásban. Most pedig nagyon gyorsan kell egy csomó nagyon fontos kérdéssel foglalkoznunk a kap kapcsán, a mezőgazdasági termelők részére a támogatási rendszerek, a közös piacszervezés, vidékfejlesztési alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás, kapfinanszírozás, irányítás, nyomonkövetés. Sajnos nem nagyon van időnk rá. Az előző vita annyira fontos volt, ezért hagytam, hogy erről beszéljünk tovább de nagyon jól tudom, hogy a következő vendégünk már megérkezett. Talán Birgis Neiber Jastramnak adom át a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a Deveszak Bizottság szempontjából ennek a témának rendkívül jelentősége van. Éppen ezért nagyon sajnálatosnak tartom ebben az összefüggésben, hogy ilyen szűk idő keret áll csak rendelkezésre. Rövidre fogom a szót, csak néhány fontos problémáról szeretnék szólni. Marika Lersnek szeretnék elősőként is köszönetet mondani a munka támogatásáért. Nagyon sok hasznos tanácsa szolgált, és nagyon sok időt fektetett ebbe a munkába, mert hogy ez az egyik legfontosabb kérdés. Fejlesztési politikai eh, szempontból a kap teljesen máshogy is kinézhetne, sokkal ambiciózusabb is lehetne, a közvetlen kifizetéseket sokkal célirányosabban eh, eh, használhatná föl, a társított kifizetéseket pedig lassan kivezethetné a rendszerből és bizonyos fejlesztési politikai inkoherenciák mutatkoztak a múltban, amelyeket ugyan megszüntettek a reformok, de mindenképpen még fontos, hogy tovább haladjunk a közös agrárpolitika kizöldítése felé vezető úton. Vannak itt e, közös e, pontok, például a kutatás fejlesztés egy olyan pont lenne, ami mind a két oldal, tehát úgy a mezőgazdaság, mint a fejlesztési segély szempontjából kiemelt jelentőségű. Valamennyi területen újra és újra elmondtuk, hogy a koherencia, a politikák koherenciája egy nagyon fontos szempont. Az Európai Unió működésére szóló szerződés szerint erre figyelni kell, eh, hiszen nagyon sokak számára ez még nem világos, hogy mennyire fontos a koherencia biztosítása. Nem fogadtunk el más álláspontot a cukor kvótákkal kapcsolatban, mint a bizottság, mert hogy azt mondjuk, hogy elvben ez a fokozatos kivezetés ez így rendben van, az Agri Szakbizottságnak más a véleménye erről, meglátjuk majd, mi lesz a vége. Úgy gondoljuk, hogy az export támogatásokat 2017-ben ki kell vezetni a rendszerből, bizonyosan lesz még számos módosító javaslat, módosító indítvány. Az én kívánságom az lenne, hogy ne nagyon terheljük az eredeti javaslatot, mert hogy nagyon nehéz lesz az Agri szakbizottságbeli kollégákkal konszenzust elérni, hogyha túl sok a módosító, de mindenképpen az eszmecserében jó úton haladunk. Úgyhogy én nem láttam halás, nem hallottam halás sikolyokat eh, semmilyen irányból, hogy rossz irányba haladnánk, és úgy gondolom, hogy ha ezt a messze menően konszenzusos eljárásmódot fenntartanánk, akkor jövőben is jól tudnánk előre haladni. Lássuk meg, hogy hogyan tudunk közösen kialakítani egy helyes útirány. Ennyi volt részemről, röviden összefoglalva, sokkal többet is beszélhetnék, de önuralmat gyakorlok, ami ugye politikus számára mindenképpen nehéz feladat. Várom a önök megjegyzéseit, ösztönzéseit, ezekre sem maradt már sok idő, tehát ne terheljük túl az eredeti jelentést, ez lenne a kérésem. Köszönöm. Schneider Csasztram asszony, most új vizekre evezünk, mert együttdöntési jogunk van az Agri Bizottsággal együtt új terepen léphetünk fel a kapot illetően. Ez sajátos alkalom, és biztos vagyok benne, hogy a előadó közvetíteni fogja a mi véleményünket, hogy lehet a fejlesztés elvét az a, a mezőgazdasági politikában tükrözni. Most pedig átadom a szót a kollégáknak. Köszönöm szépen, elnök úr! Norbert Neusser nevében elnézést szeretnék kérni. Egy nemzet nemzetközi fejlesztési politikai konferencián vesz részt Dohában. Az ő álláspontját adom elő. Természetesen köszönetet mondok Schnieber Jastram asszonynak a kitűnő együttműködésért, a vélemény előkészítésért, és a mi frakciónk támogatja az ő javaslatát, és hangsúlyozza, hogy az európai politikáknak a fejlesztési célok koherenciáját erősíteni kell, egyben támogatja a kap harmadik országokra gyakorolt hatásának a ellenőrzését, és reméli, hogy az Agri elfogadja a véleményt. A mi frakciónk mindig is az exporttámogatások ellen volt, hiszen ez hátrányosan érinti a fejlődő országoknak a piacait. Éppen ezért ezeket a fajta támogatásokat szeretnénk a rendszerből eltávolítani. Az egyike a céljainknak az, hogy az agrár támogatásokat eh, függetlenítsük, és ezáltal elérjük azt, hogy a kereskedelem, a piaci állapotok ne torzuljanak. Támogatjuk a tudományos kutatásra vonatkozó eh, javaslatokat is. Köszönöm, Ricardo Krisztina következő hozzászóló. Köszönöm szépen, én szeretnék köszönetet most Nibei Asszamasszonak a kitűnő jelentését. Úgy gondolom, hogy nagy konszenzus fogunk elérni ezzel kapcsolatban. Egyrészt úgy gondolom, hogy teljesen egyetért segíthetünk abban, hogy a fontos a fejlesztési politika szempontjából a közös agrárpolitika. 2015-ben 9 milliárd ember lesz a világon, és ezek nem Európában fognak majd részt élni, hanem fejlődő országokban, illetőleg feltörekvő országokban. Éppen ezért megfelelő élelmezés biztonságról kell gondoskodni, és itt nagyon fontos szerepe van a mezőgazdaságnak, és a megfelelő esélyt kell biztosítani olyan termékeknek, amiket ott helyben tárgyalnak. Éppen ezért fontos, hogy a kutatásfejlesztés jelentőségét is hangsúlyozzuk, hiszen a múltban az volt, volt, hogy a, például a Nílus deltájában csak a, Nílu, a, csak a kutatási eredmények alapján tudtunk megfelelő növénytermesztést kezdeni. Tehát mindenképpen támogatni kell közösen az ottani helybeni termelést, és 2015 végén kivezetik a rendszerbe az export támogatásokat. E-, ezzel kapcsolatban egyetértésünknek hangot adhatunk. Egész Európában csak nagyon csekély az ezzel kapcsolatos kiadás és az is teljesen világos, hogy figyelnünk kell arra, hogy Európa nagyon jó ö, körülményeket ö, ígér a mezőgazdaságnak, az élelmiszertermelésnek, az Európának a világszintű globális versenyben. Mm, ugye az Egyesült Államokkal, a világ más részével Új-Zélanddal kell versenyeznie, és nagyon jó feltételeket biztosítunk ezekhez képest, de jó lenne, hogyha ö, a mezőgazdasági politikában a fejletési célokat kifejezetten fontos szerephez juttatnánk, ezt tartom fontosnak. Köszönöm szépen. Thank you, Jessina. And, uh... Köszönöm. Drap Pacsaónak adom meg a szót, aki az AGI főigazgatás főigazgató helyettese. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a lehetőséget. Szeretném megerősíteni, egyébként ezt láttam a jelentéstervezetőben, hogy a kap reformjára vonatkozó javaslat azt az irányvonalat követi, amelyet az elmúlt tíz évben szorgalmazunk, vagyis az, hogy ne legyen torzulás a kereskedelemben. Közvetlen támogatás olyan legyen, hogy ne legyen, ne torzítsa a kereskedelmet, és ne legyen negatív hatása a fejlődésre. Megvizsgáltuk a hatását ennek a javaslatnak, nincs negatív hatása a fejlődő országokra, és a teljesítmény monitorozása, mérése, foglalkozik a hatás mérésével is, vagyis az EU egyéb politikájára ez milyen hatással van, beleértve a fejlesztési politikát. A fejlesztés témája, amelyet megemlítettek, javasoltunk egy hatalmas előrelépést az erőforrások terén. Reméljük, hogy az EP és a tanács ezt támogatja, és biztos vagyok benne, hogy a kutatási, fejlesztési erőfeszítéseink a fejlődő országokat is szolgálják majd. Ami az export támogatást illeti, két dolgot kiemelnék. Megállapodtuk abban, hogy az export visszatéréseket megszüntetjük, akkor, amikor lezárul a dohai forduló. De sajnos ez még nem történt meg mert a dohai forduló még mindig körbe-körbe forog, hogy így mondjam, és hagy rögzítsem, nem vagyunk olyan helyzetben, mert azt szeretnénk, hogyha más export támogatási mechanizmusok más fejlődő országok részéről szintén megszűnnének. Éppen ezért ki kell játszanunk ezt a kártyát a tárgyalásokon. Mindezek alapján mondhatom, hogy a 0,5%-a a kiadásoknak export visszatérésre megy, és ennek csak 10%-át használják a fejlődő országokra. De nagy megelégedéssel mondhatom, hogy a múlt héten nulla export visszatérítést vezetünk be egy sor termék esetében. Most már csak a Japánba irányuló tojás esetében van ilyen, szárnyasok Szaudarábiába és Jemenbe, és némi hús mennyiség esetén, és ez marginális, valóban nagyon csekély ez az export visszatérítési összeg. Köszönöm. Elnök, Mielőtt az előadót megkérem. Nem akarom tovább húzni a vitát, köszönöm szépen a hozzászólásokat, és az eszmecserét folytatjuk, legalábbis, hogyha még további módosító indítványok, kérések érkeznek. Ha csak nem, a bizottság ugye fölmerül az a kérdés, hogyha véget ér a dohai tárgyalási forduló, akkor adott esetben e, jó lenne ezzel kapcsolatban, ha máshol nem, hát itt a DEVE bizottságban megfelelő követeléssel élni. 20 seconds, chair. Csak 20 másodpercben mondanám el véleményemet a néhány évvel ezelőtti tejválság. Az export visszatérítést árstabilizálónak használták fel Ön ezt a mechanizmust a jövőben is alkalmazni kívánja? Remélem, hogy nem. Nem szeretném, ha ez még egyszer megtörténne. Yes. Could you answer that or Meg tudná ezt válaszolni? Igen, értem a kérését, az export visszatérítés tejtermékek esetén már nem alkalmazunk. Van rá alkalmunk, hogy őszinte legyek, de nem irányoztunk elő olyan helyzetet, amikor a közeljövőben erre ismét szükség lenne. Van-e még Ha Nincs, akkor köszönöm, hogy eljött. Elnézést, hogy ennyire szaladtunk előre, ennyire rohannunk kellett, kicsit késésben voltunk. A következő napi rendi pont a daktárs értékelés, szakértői értékelés, az uniós fejlesztési együttműködés, DAK szakértői értékelése, Brian Atwood úrral eszmecsere az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának, a DAK-nak az elnöke ő. Megkérhetném, hogy ide fáradjon a tribünre? responded. Um, the timing of Mr. Atwood's visit coincides with the official law. A DAC uh, társértékelését uh, most uh, indították el, a bizottság és az OECD DEC ma késő órákban fog kiadni egy közös közleményt, tehát rendkívül aktuális ez a vitánk. Remek alkalmunk van arra, hogy Edward úrral megbeszéljük, megtárgyaljuk a DAG fő ajánlásait, ami az Unió fő fejlesztési politikáját illeti, és a bizottság reagálását is örömmel veszük. A jelentést ma kiosztottuk önöknek ma reggel. A DEC OECD a bevált gyakorlatot támogatja a fejlesztési együttműködésben, és megállapítja a limiteket, és ez mindig referencia pont volt számunkra, az, az ő odamérésük. Sokat beszéltünk már arról, hogy hogyan lehet dakosítani a tevékenységet. Az OECD most hozott nyilvánosságra egy sajtóközleményt, és egy igen riasztó tényre, trendre hitta fel a figyelmet. A 2011-ben a 27 tagállam tovább lépett, és 049 át a kombinált GNI-jának használja föl fejlesztésre, és ez 2010-ben már 0,44% volt, ehhez képest most csökkenés van. Most a nem csak a segély, a támogatás mennyisége érdekel bennünket, hanem a minőség is. Erről szeretnénk hallani. Köszönöm, köszönöm elnök úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az EP-ben, és megpróbálok a jogalkotási folyamatba, eljárásban nem beavatkozni azzal, amit mondok, hanem objektíven közvetíteni kívánom a társ értékelésünk tartalmát. Ez két más ország végezte, Japán és Norvégia nem EU tagok. A, itt egy egyhetes látogatás volt Brüsszelben, októberben, majd decemberben. Itt NGO-kkal, civil szervezetekkel, az EP képviselőivel találkoztunk főként. Rendkívül szoros volt ez a program, két látogatás volt két országban, ahol az EU jelen van, Csádról és Perúról van szó. Csád Afrikában, Perú Latin Amerikában, két egymástól különböző ország, az egyik közepes jövedelemmel, a másik pedig alacsony jövedelemmel rendelkezik. Ennek összefüggésében elmondanám, hogy világos, hogy az EU hogy folytatja a fejlesztési programját a DAKon belül, ez egyedi, és hasonlít a kétoldalú segényújtó testületekhez, de a motiváció más, az összes EU tagállam hozzájárul ehhez. Azt jelenti, hogy Hilbex biztos úr, aki a DEC, aki elmondta, hogy az EU a DEC természetes tagja. Az egész EU cselekszik, és mindezt figyelembe vesszük. A Lisszaboni szerződés a fellépés alapja. A Lisszaboni szerződés a fejlesztési együttműködés terén nagy változásokat hozott. A szerződés egyik célja az volt, hogy következetesebb legyen az EU külpolitikája. Igen, összetett jogi intézményi rendszerhez vezetett, és ez a fejlesztési együttműködés kihívásait fokozta. Majd még kitérek erre a későbbiekben, de Megmondanám, hogy az EU-nak föderatív, egyesítő szerepe is van, erre hangsúlyt helyeznék. Nem is tudom eléggé hangsúlyozni az EU hatását a fejlesztésre. 70 milliárd dollárról van szó, több mint 50%-át adja a támogatásnak az EU, az össztámogatást figyelembe véve a világban. Az Európai Unió igen fontos partner a DAC-on belül, hiszen a DAC tagok több mint 50%-a EU tag, és igen szorosan együttműködünk. Ez sokat segített a folyamatban mégpedig az, hogy októberben elindították a változási menetrendet, és korábban volt egy magas szintű fejlesztési fórum. A fejlesztési, vagyis a változási menetrend de belül stratégiai nézőpontot fordott el az EU, és ennek Buszánban igen nagy kihatása volt. Másik összefüggés a globális összefüggés. Mi történt ott Buszánban? Buszánban a fejlődő országok a vezető szerepet töltötték be, a DAC tagok egyébként néhány elvet rögzítettek, és azután alázattal mentünk Buzánba, hiszen 13 célt tűztünk ki, és nem mindent sikerült megvalósítani. Úgy gondoljuk, hogy az értékelés alapján igen jó elveket rögzítettünk, követtünk, és fejlesztési eredményeket értünk el, de mégsem sikerült igazán jó munkát végezni ebben az értelemben. Azt akartuk, hogy a fejlődő országok álljanak ennek az élére, és ezt meg is tették. Huzánban a legfontosabb üzenet az volt, hogy oda kell figyelni a tulajdonlásra és a különböző országok rendszerének jobb kihasználására. Jelentős javulást láttuk az országok rendszerében, statisztikai rendszerek terén például, 33 százalékos javulás volt, 8 százaléka ezen rendszereken keresztül zajlott a fejlesztés együttműködésnek. Néhány ország igen keményen dolgozott a párizsi elvek alapján, a megjósolhatóság és egyéb elvek alapján. A buszáni konferencia rendkívül fontos. Az önök szemszögéből is, amikor önök az európai költségvetéssel foglalkoznak, és útmutatót adnak a bizottságnak e témában. Megerősítette ez az, hogy a transz eh, akciótól elmozdultunk, és a hatékonyság felé fordultunk önök is foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, elkötelezték magukat a következetesség mellett, és mi pedig aláhúztuk azt, hogy az EU vezető szerepet játszik itt a következetesség terén, de a, mi a megvalósítást illeti, ez egyenlőtlen a tagállamok között. Hogyha megnézzük az EU teljesítményét, akkor itt nem csak arról van szó, amit a bizottság mond és tesz, hanem az, hogy azt is jelenti, hogy valóban megvan-e a politikai akarat a tagállamok esetében. A következetesség, koherencia rendkívül fontos elv, és úgy látjuk, úgy találtuk, hogy nem csak az EU-ban, hanem az egész világban és az adományozó nemzetek szintjén befektetéseket, beruházásokat eszközöltünk a tagállamokban, fejlődő országokban, de közben a végrehajtást valahogy alástuk, mert nem adtunk elég ösztönzőt például a mezőgazdaság ágazatában. Ez a változás agenda a változás jegyében végül is napirendre került, és volt egy másik találkozó a buzáni új megállapodásról, a legtörékenyebb államok vonatkozásában. Ők is el kell, hogy kötelezzék magukat, például a saját programjaik tulajdonosai kell, hogy legyenek, és egy sor EU tagállam elkötelezte magát arra, hogy még a magas kockázatú térségekben is dolgozni fog. Nagyon fontos, hogy önök támogatást nyújtanak ahhoz, hogy ez a munka folytatódhasson, ami a közepes jövedelmi országokat illeti, vagy a stabilabb országokat illeti, ott más a helyzet, mint a törékeny országok esetében. De rendkívül fontos, hogy befektetünk, beruházunk ezekben az országokban. Vannak, ahol békefenntartó erők is működnek, az Egyesült Államok pedig humanitárius segítséget is nyújt ezekben az országokban. Tehát ez az új megállapodás fontos, civil társadalom, privát szektor is részt vesz ebben, ez mind Buszánnak és az Agenda for Change, a változási menetrendnek köszönhető. szeretnék, hogyha az országok saját programjaikat is folytathatnák, nem csak a kormányok szintjén, hanem az állampolgárok maguk. Az elnök beszélt az fejlesztési együttműködési szintekről, még arról is, hogy az kötelezettségüknek nem mindig tettek eleget. Hát tudjuk, hogy milyen gazdasági problémák vannak itt és mások is a világban, de összességében csökkenés volt az ó de szintjén 2,7%-os csökkenés. Hát ez nagyon komoly dolog, mert az egész világon gazdasági megszorítások vannak. De továbbra is nyomást kell gyakorolnunk, és a 0,7%-os célt teljesíteni kell, mégpedig időben. Meg kell érteni azt is, hogy ennek nem lesz hatása, hogyha a odát állandóan csökkentjük, mert az alacsony jövedelmű országokban szinte nem lesz semmi kihatás ennek. A jelentést illetően szeretném elmondani még azt is, hogy a Lisszaboni szerződés mindezt komplikálja, de azért megoldható ez a feladat, és azért nagyon sok teher van rajtunk, nagyon sok megvalósítandó feladat vár bennünket. De a hiányosságokon lehet segíteni politikai akarattal. A bizottság ajánlásokat tett ennek a szakbizottságnak azért, hogy a folyamatok javuljanak és áramvonalasabbak legyenek, Reméljük, hogy ezt figyelembe veszik. Természetesen vannak figyelmeztetések is. Száz évvel ezelőtt Max Weber beszélt arról, hogy a bürokrácia mennyit árthat a demokráciának. És úgy tűnik, hogy önök a demokrácia, az önök felelőssége az, hogy a bizottság számára lehetővé tegyék az eljárások áramvonalasítását, és az, hogy sokkal hatékonyabban teljesítsen a külföldi támogatás segítség terén. Pilbax biztossal és Georgeva biztos asszonynal nagyon szívesen dolgozom együtt, és úgy gondolom, hogy most rendkívül kompetens biztosaik vannak, vezető föderatív szerepet játszanak, Muzánban az EU jelentős kezdeményezést tett a közös programozás jegyében. Ez azt jelenti, hogy a helyszínen kell koordinálni. A fejlődő országok számára a legnagyobb probléma az elaprozódás, hiszen annyi különböző program van, és annyi pénz áramlik, vagy annyi helyről áramlik pénz, éppen ezért az EU-nak koordinálnia kell. Befejezésként elmondanám, hogy az EU rendkívül sokat tett azért, hogy ezt előmozdítsa. Buszánban sikerült a kínaiakat, indiaiakat, brazilokat, délafrikaiakat, a BRICS országokat is kötelezettségre rávenni. Önkéntesen tették ezt végül is meg, és a globális partnerség szükséges a fejlesztési együttműködésére egy jobb koordinálási mechanizmus, új dialógusok kellenek, meg kell néznünk a problémákat, a dél-dél és az észak-dél közti együttműködés egyében. Erre elköteleztük magunkat, mi is, meg ők is, és reméljük, hogy a teherviselés ezt, ez megkönnyíti majd, és a tranzakciós költségek is majd megszűnnek, hiszen a pocsékolást kiküszöbölhetjük. A másik, a Nemzetközi Fejlesztésbeli Amerikai Ügynökség az amerikai külpolitika vezéli, de van diplomácia és van fejlesztési politika. Ez ugyanannak az éremnek a két oldala, Önök a Lisszaboni szerződést elfogadták, Eston asszony is foglalkozik ezzel, és szerintem nem annyira bonyolult dolog megérteni, hogy van egy európai külpolitika, és az önök fejlesztési politikájának ezzel egységben kell lennie. Viszont a külpolitikát önöknél azok kell, hogy eldöntsék, akik értik, hogy hogyan lehet fejleszteni. Ezt a koordinációs mechanizmust remélem önök még hatékonyabbá teszik a jövőbe. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm ezt a rendkívül fontos hozzászólást. És köszönöm azt is, hogy a fejlesztés és a külpolitika között különbséget tett. Mert mi szakbizottságként rendkívüli módon elköteleztük emellett magunkat, és ezt a parlamenten belül is érvényesítjük. De persze valahol az épület másik részén azért vannak különbségek, és ezt is tudunk el. Most akkor a képviselőknek adom át a szót, először Gay Mitchellnek. Köszönöm elnök úr a szót. Üdvözlöm, Edward úr, köszönet az előadásáért. A 13 cél közül az egyik nem olyan nagyon nagy benyomást telt ránk. El tudnám mondani, hogy mi, tört, mi történik, valakit kizrúgtak verő. Mi van akkor, hogyha nincsenek célok? Milyen területekre kellene koncentrálnunk, hogy jobb legyen a siker arányunk? Milton Friedman, de nem hiszem, hogy itt kellene idéznem, de, de van egy könyve, a Free to Choose, a Belmont szindrómáról beszélt. Nem tudom, ez a Yale vagy a Harvardhoz tartozik? Azt hiszem a Yalehez, nagyon jó nevű gazdasági, közgazdasági iskola, ahol nagyon régen a professzorok nem helyes elvet oktattak, egészen egyszerűen azért, mert így kellett tanulniuk nekik is. Úgyhogy a kérdésünk az, hogy felvesük a problémát, kérdezzünk, úgyhogy végül is meg kell oldanunk így ezt a problémát. Tehát a három ára kérdeznék rá. A gazdasági hatékonyság vonatkozásában. A gazdaság ahol a legjobb ár kapcsolódik a minőséghez. Ott van a hatékonyság amikor felvetett ezt a kérdést, hogy amikor tényleg tízszer kell beadni egy védőoltást, akkor megkapják-e az emberek. Aztán amikor felvetődött az a kérdés, hogy 2010 and 90% was the target. kapcsolatos célkitűzéseinket elértük, hát nem egészen. És hát ön is mondta, hogy még nem egészen jutottunk el oda, hova szeretnénk, mert nagyon komplikáltak az eljárások. Tehát mit tehetünk? Mit tehetünk annak érdekében, hogy ö, elérjük a célokat? A céljaink nem túlzottak? Ö, vagy vannak egyáltalán olyan területek, ahol jobb eredményeket érünk el, mint amit eredetileg reméltünk? Köszönöm szépen. Uh, Ricardo, would you like to say something? Ricardo, szeretnél szólni? Gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk. Két kérdésem lenne önhöz. Először is a három oldali együttműködéssel kapcsolatban. Az Európai Unió most lát ennek neki, és a jövőben ezt erősíteni szeretné. Ezt a háromoldalú, háromszög koordinációt. Vannak olyan fejlett országok, amelyek nagyon optimálják eh, ezt az együttműködést, ezek közé tartozik Japán. Nagyon szívesen hallanám ezzel kapcsolatban az ön véleményét. A másik dolog pedig a humanitárius segély, ami nagyon is közel áll a szívünkhöz. gazdasági és pénzügyi válság következtében vannak bizonyos olyan témák, például az éghajlatváltozás, amelyek valamennyi területen megjelennek. Megjelentek a múltban, de a gazdasági és pénzügyi válság következtében most kicsikét háttérbe szorultak. Továbbra is fontos témaként kezeljük ezeket, de más témákhoz képes kicsikét hátrébb léptek. Szinte naponta azt kell, hogy halljuk, hogy itt vagy ott természeti katasztrófák következnek be az éghajlatváltozás következtében, ami miatt humanitárius segélyre van szükség. A Európai Unióként nyilvánvalóan ezen a téren van kötelezettségvállalásunk, de hogy néz ki globális szinten az éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítése? Uh, Charles. Merci, président. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni Edwood urat körünkben. Nos, ami az OECD illeti és a fejlesztési ö, szakbizottságot nagyon fontos a partneri kapcsolatunk szempontjából, hiszen ön bizonyítja azt a tényt, hogy a fejlesztésre szánt pénzek tényleg erre kerültek elköltésre. Aztán az OECD a ö, megfelelő négy nagyon jó kritérium alapján ö, elemez. Több kérdésem is lenne. Említette a politikák koherenciáját. Nos, ott van Norvégia, Japán, amely rendkívül protekcionista, és ami az EU koherenciáját kritizálta, főleg a kap vonatkozásában. El tudnám mondani, hogy még milyen mértékben befolyásolja a harmadik országokat negatívan ez a kap. Aztán Az Európai Unió együttműködési politikájára utalnék. Itt is értékelése volna szükség. Egyrészt a politika értékelésére, másrészt a mások, például Kína, India, az Egyesült Államok ö, ö, értékelésére. Egyáltalán létezik ez? Vagy még fel kellene találni ezt a módszert, hogy sikerüljön az egyik-másik politika előnyeit taglani. Ha létezik ez a lehetőség, akkor el tudnám mondani, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ez tényleg működésbe is induljon. Végül tett egy olyan megjegyzést, ami már a külügyi szolgálat létezése és az Lisszaboni szerződés óta is él, nevezetesen, hogy az Európai Unió új külszolgálata segítségével a fejlődési támogatást tényleg ismertetni kellene mindenkivel. van-e olyan ö, megelátás, amely szerint kétségek merülnének fel esetleg az Európai Uniós ilyen irányú tevékenységek kapcsán? Tíz. Köszönöm elnök úr a szót. Köszönjük Brian Atwoodnak, hogy eljött hozzánk. Ahogy ön is tudja, parlamentünk némi nehézséggel küzd, hogy megvizsgálja, hogy saját szakpolitikánk mennyire hatékonyak mi nem vagyunk jelen a fejlődő országokban, nem láthatjuk ezeket az összehasonlító eredményeket, úgyhogy nagyon fontos, hogy önök ezt megtegyék, és hogy rendelkezzenek olyan módszerekkel, amelyekkel a politikákat érvényre is juthatják. Tehát hatékonyabb koordinációra van szükség a tagállamok és a bizottság részéről ennek elérése céljából, és persze ezt üdvözölnünk is kell – de az anyag legalábbis első pillantásra már nem sok időm volt rá, mielőtt elkezdte eladását. Tehát a jelentés így első pillantásra nem sokat szól a szakpolitikák tartalmáról, arról, hogy az Európai Unió milyen döntéseket hoz. Például az Agenda for Change kapcsán konkrétabban is lehetne fogalmazni, mert nyilván látta ön is, ez benne is van a jelentésben. De az oecd dak hogyan értékeli az Agenda for Change programot, illetve az Európai Uniós új fejlesztési politikákat összességében? És hogyan értékeli ezeket a döntéseket az OECD DAC szemszögéből nevezetesen, hogy mik az Európai Unió erősségei, mint adakozó és jelentős adakozó. Mi a, az előnye ennek a dolognak? Belepasszol-e az Agenda for Change-be, illetve az Európai Uniós ö, többletértékbe? Ö, megfelelő kérdésekkel foglalkozunk-e? a gyors gazdasági növekedés, az éghajlatváltozás és annak hatásai, a kiszolgáltatott országok, a demokratizációs folyamatok nem léte vagy hiánya. Tehát ezzel kapcsolatban szeretnénk még hallani más dolgokat is. Aztán ami a külpolitikai megjegyzését illeti. A fejlesztési politikák és egyebek mellett én azért vagyok csalódott, mert ahhoz, hogy a legnagyobb politikák hatékonyak legyenek, mindig külpolitikai megfontolásokkal párosultak. Stratégiai érdekek akadályoztak meg minket abban, hogy hatékonyak legyünk a fejlesztés terén. Köszönöm szépen! Elnök. Krisztián Schmidt úr. Az Ember és Társadalmi Fejlődés igazgatója Defko képviseltében kérem szóljon, mielőtt Wood úrnak adnám vissza szót. Köszönöm, elnök úr! Brian, örülök, hogy találkoztunk. Köszönet az eladásért, és köszönet az OECD-dák csapatnak, hogy rendkívül méltányos és konstruktív folyamatot vitt véghez. Üdvözöljük a dokumentumot, a pozitív eredményeket, készek vagyunk az ajánlásokat egytől egyig elfogadni és végrehajtani őket. Nem akarok itt a pozitívumokon végig menni, elég hosszú a sora ezeknek. Az előadásban kiegyensúlyozottan hallottunk mindenről. A 2007-es legutolsó dokumentum megszeretése óta. Úgyhogy talán a képviselők megjegyzéseire reagálnék. Azt az Rasztra úr az éghajlatváltozásról kérdezett. Nos, a dokumentumban az egyik megállapítás, hogy az ECO főigazgatóságban dolgozó kollégákkal szorosabb együttműködést kell folytatnunk. Ahogy önök is tudják, mi a az élelmiszerbiztóság, a Afrika szarva, ez a terület a miénk, azt mondanám, hogy ez az első lépés a felé, amit kérnek tőlünk a dokumentumban, hogy az ECO-val együttműködjünk, egy csomagként kezeljük az éghajlatváltozásos mindenféle problémát. Persze meg kell győznünk így majd a tagállamokat, hogy a programokat meg is valósítsák. Görenszúr. EU támogatás komparatív előny. Azt hiszem, az anyag válaszokat tartalmaz. Az ODE szinteken láthatták, hogy az EU ismeri, hogy a bizottság milyen erőfeszítéseket tesz, hogy a monterei ö, ígéreteket a tagállamok betartsák. Végül is működött ez a dolog, és a továbbiakban is így fogunk eljárni. Aztán, ami a szakértői tapasztalatokat illeti, és ennek előnyeinek kihasználását. A kulcsfontosságú területeken kívánunk ezeken, ezekre építeni, az Agenda for Change is ezt tükrözi. Például az egészségügy az egyik legfontosabb amivel a terület, amivel foglalkozom. Úgyhogy ahhoz, hogy a fejlesztés terén vezető szerepet vegyünk át az egészségügyben, több munkatársa van szükség, mint 5-6 ember. Nagy a kihívás előttünk, nyilván telemre, kutatásra van szükség, és hát ezt mind ki kell használnunk, nevezetesen mindazt, ami rendelkezésre áll erre is utalnak a dokumentumban. De ha kevesebb területre jobban koncentrálunk, talán könnyebb lesz a szakértelem biztosítása is. Pemen úr, keveset szólt a tartalmáról és a döntéseiről az Agenda for Change-nek a dokumentum. Brian, ezzel egyetértek, mert Gyakorlatilag a hatékonyságról szól az anyag, illetve arról, hogy mi történt ez idő alatt. Az Agenda for Change pedig ö, közben született, úgyhogy maga az anyag nem is erről szól elsősorban. Én például az emberi jogokkal foglalkozom, úgyhogy jó lett volna, hogyha ennek elismerése jobban tükröződik ebben az anyagban, de hát nem ilyen jellegű ez az anyag. Végezetül az első körben a külpolitika, fejlődési együttműködés közötti kapcsolat. Azt hiszem, hogy itt most azt kell mondanom, igen, teljesen függetlenül kell eljárnunk, de nem kellene talán ezt mondanom, úgyhogy nem mondom ezt. Ami minket illet, kollégáinkkal együtt, azokkal, akik segítenek nekünk, megpróbáljuk elmondani nekik a lényeget a fejlődésről. Például most készítjük elő a tárgyalásokat a Rio Plus 20-ra, és csak akkor kiállunk ki valami mellett, hogyha végül is zöld utat kapunk, ha bárki ellene állna az európai zöld gazdaságnak, akkor a bizottság feladata, hogy ezt megvédje. Talán ennyit, hogy ne húzzam nagyon az időt, de el szeretném mondani, hogy ez rendkívüli elismerés. We recognize there's a lot of work. Azt tükrözi, hogy az elmúlt négy év során megtettük, amit kellett, egyszerűsítettük az eljárásokat, az eredményeket közöltük. Az elkövetkezendő pénzügyi időszakra is élnek ezek a javaslatok. Köszönöm szépen. Well, you have a lot of Nagyon-nagyon sok anyagunk van, és megtárgyalni való. Köszönöm. Összefoglalóként megpróbálok rövid lenni. Nagy hatással voltak rám a kérdések, amikor az amerikai kongresszus előtt kell szólnom, akkor sokszor már előre felkészülök hasonló kérdésekre, de most kaptam meg ezeket a kérdéseket. Ami az előrehaladást illeti, nem csak a legutolsó felülvizsgálat óta figyeltük ezt meg, hanem én sok kétoldalú találkozót tartottam az Európai Bizottsággal már a 90-es években, és akkor úgy éreztem, hogy a fejlődés, fejlesztésről nem voltak elegendő ismeretek, és régen diplomaták játszottak itt közre, fontos szerepet játszottak, de nem biztos, hogy ez az ő területük volt. Én szakmailag mielőtt ezt a posztot elfoglaltam, én is diplomáciai területen dolgoztam, de senki sem tökéletes, mondja Mitchell úr. Igen, köszönöm ezt a megjegyzést, ez így van. A lényeg az, hogy most ez a kapcsolat sokat segít, és az OAS képviselője eljött a társértékelésre és A diplomáciai célok általában rövid távúak, és sokszor ott a kérdés, hogy hogyan lehet gazdálkodni az erőforrásokkal, és a Rio Plus 20 konferencián pedig egy egész eura kiható külpolitikai döntést kell hozni. Hogyan lehet rövid távú diplomáciai célokat elérni, vagy arra felhasználni az erőforrásokat, vagy pedig hosszú távú fejlesztés ben el, eredményt elérni. A szakpolitikát szerintem az Agenda for Change nagyon jól meghatározta, és tudják, vitatkozhatunk arról hosszasan, hogy hogyan lehet differenciálni, de a lényeg az, hogy ezek olyan nyilatkozatok, amelyek mindent áthatnak, stratégiai, távolba látó, vagy jövőbe tekintő nyilatkozatok. Hogy megválaszoljam a kérdést, szerintem vita volt arról, hogy Buszánban a jogok alapú megközelítést kell választanunk, nagyobb hangsúlyt kell vajon erre helyezni, de ami a civil társamat illeti, az ő megnyilatkozásukat, a civilek részvételét a fejlesztési folyamatban. Ez végül is az előbbit igazolta a jogalapú részvétel a participáción alapuló fejlesztést segíti elő, és megkönnyíti az emberek bevonását a folyamatba. Az a Agenda for Change változási menetrend nagyon jó gondolat, és ezt kell követni szerintem. Nagyon jó kérdések hangzottak el. Miért csak egyet értünk el a 13-ból? Volt azért haladás a többi célt illetően is, de a fejlesztési minisztériumok, ebben az esetben a bizottság meglehetősen tágabb értelmi politikai környezetben, közegben működik, és nehéz a segét, támogatást leválasztani. Van, amikor például ez ösztöndíjakkal is együtt jár a dakon belül, és lehet, hogy 2015 előtt semmi nem változtatunk, de politikailag reális-e azt javasolni, hogy meg kell nyílni, és az EU fizet a fejlődő országbeli diákoknak, hogy az USA-ba járjanak iskolába, ott tanuljanak. Lehet, hogy politikailag az nem reális. Az USA-ban nagy vita van erről, ami az élelmiszert illeti. Nagyon sok élelmiszer segélyt nyújtanak az élelmezésügyi világprogramban, és felmerült a kérdés, hogy megnyíljon-e a piac. Én azt mondom, hogy igen, mert továbbra is az övéké lesz ez az üzletág, hiszen ez az egész világ felé irányul, de nagyon nehéz szétválasztani a különböző segélyprogramokat. Buzánban megígértük, hogy lesz teljes körű segélyprogram, de nem volt határidő, vagyis arról van szó, hogy 2015-ig ez megtörténik. A párizsi célok egyike az előre látható szempontok. Mit tervezünk mondjuk három éven belül, még felhívva a figyelmet a veszélyekre is lesz e, egy e, éves értékelési folyamat. Ennek a részleteit nem ismerem, de sok ország ismeri, és e, a végrehajtó hatalom vonakodik attól, hogy a parlamenteknek azt javasolja, hogy előre jósolják meg, mi fog történni. Sok EU országban ból megkapjuk ezt az információt, de sok esetben ezt nem bocsáthatuk a fejlődő országok rendelkezésére. De lehet, hogy majd tovább lépünk. A DAG tagok 90%-a az előre láthatóság elvében jár el, és megadja erre vonatkozóan az adatokat. De itt mindenképpen előre kell lépni, és a 13 cél között szerepel ez is. A politikai összefüggés a magyarázat arra, hogy még nem jöttünk rá arra a politikai realitásra, hogy fejlesztési eredményeket akarunk, és ez sokkal fontosabb, mint a többi megfontolás. Továbbra is gondjaink lesznek a kötelezettség teljesítését illetően. A fejlesztési ügynökségek tudják, hogy a partner sikerétől függ az ő sikerük is, és azt akarják, hogy a politikai akadályokat elhárítsák, de ehhez nekik támogatásra van szükségük, például az önök részéről. Hát ez az egyik magyarázat, hogy miért nem sikerült minden célt megvalósítani. Ezért volt viszont fontos Buszán, mert globális elkötelezettség született ott. Volt egy másik kérdés a klímaváltozásról, és azzal, hogy továbbra is foglalkozni kell -e a természeti csapásokkal. Schmidt úr beszélt arról, hogy mi történik Afrika szarkában, szarvában, például a brazilokot tevékenykednek. Már megvolt az első jelentés arról, hogy a kárenyhítésre mennyi pénzt fordítanak a klímaváltozás egyében. 130 milliárd dollár oda, ebből több mint 20 milliárd dollár a kárenyhítésre, alkalmazkodásra lett fordítva. Csak a 22-ből csak 8 millió fordítottak az adaptálásra, vagyis a helyzethez való alkalmazkodásra. Több lenne szükség. Itt van az addicionalitás kérdése, a klímaváltozás kapcsán még kellene plusz pénzt, talán nem az odából, hanem más forrásokból a klíma finanszírozásra szükség lenne még pénzre. Ezt meg kell vizsgálni. Felmerült egy kérdés az EU együttműködési politikájáról összevetve más DAC tagok politikájával, például itt Japán hangzott de inkább erről nem beszélnék most. Elnök, 8 milliárdról volt szó, ezt mire fordították? 8 millió, mondja a meghívott előadó. Nem, 8 milliárd a klímára. Ezt végül is mire fordították? Válasz. Ezeket a forrásokat, hát a DAG tagok küldték nekünk a jelentést erről az összegről, de nem elemezték, hogy ezt valóban a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra költötték el, vagy volt néhány mezőgazdasági program is. Ezt részletesen megnéztük, hogy vajon erre a célra fordították-e, de pontosan nem tudom most megmondani, hogy mire költötték ezt a pénzt. De van egy rövid kérdésem, mondja Mitchell úr. Már volt hasonló vitánk arról, hogy hogyan vonjuk be a nagy közönséget, hiszen mindenütt megszigorítási programok vannak. Volt a három E is, amit említettem, hatékonyság, stb. A megszorítás politika valóban azt jelenti, hogy akik pénzt biztosítanak-e programokra, jobban odafigyelnek arra, hogy ez, ezek aztán mennyire hatékonyak? Válasz. Amikor a 90-es években ezen dolgoztam, és próbáltunk kereteket szabni az eredményeknek, sokkal több volt a mérés, és nagyobb kötelezettségek voltak arra vonatkozóan, hogy a az adófizetők értéket kapjanak a pénzük fejében. De most azt biztosítjuk, hogy a partnerországok is mérjenek, mert van egy attribúciós probléma, egy kihívás. Ki vállalja a felelősséget a az eredményekért. Mindenképpen a partnerországok kell, hogy ezt megtegyék. Az oda szint katalizátor szerepet játszik, a kormányok a hazai forrásokat is kell, hogy mobilizálják, saját fejlődésükre kell, hogy ezt befektessék. Legyen rendszer az eredmények mérésére velünk együtt, de megértem, hogy megszorítások vannak, de a G20 a pénzügyi világválságra összpontosított néhány kormány és államfő ezt fokozottabban tette meg, és viszont megállapította, hogy a fejlesztés a nemzetközi gazdasági politika középpontjában áll most jobban, mint valaha. És a fejlődő országokban nagy növekedési lehetőségek kellenének, hogy legyenek, de ott vannak a demográfiai problémák, és vannak, akik azt mondják, hogy ezért kell a fejlesztésre nagyobb hangsúlyt helyezni. Van, ahol megszorítások vannak, tudom, hogy nem könnyű a helyzet, de most az érvek még meggyőzőbbek, mint valaha, az odába kell továbbra is befektetni, és a magánszektort is jobban be kell vonni a fejlesztésbe, azért, hogy ez előre haladjon. Köszönöm, Csász! Edward válaszolt kérdésemre, Edward úr, vagyis ki lehetne komparatív előnyöket itt emelni az EU együttműködés oldaláról szemben más DAC tagokkal, erre még nem kaptam viszont választ, vagyis arra, hogy hogy lehet Kína és az EU etéren való tevékenységét összehasonlítani. Hogyha a társértékelést elolvassuk, abból nyilvánvaló, hogy az EU döntő hozzájárulást ad a fejlesztéshez ma a világban. A kínai program egy kicsit homályosabb. Sokszor jártam ott. 10 milliárd dollárt nyújtanak támogatásként ennek nagy része kereskedelmi érdekeiket szolgálja. Viszont Venzibao miniszterelnöknek köszönhetően jó befektetéseket eszközölnek, és most már remélhetjük, hogy jobban értékelik a programjaikat, és megvizsgálják, hogy fenntarthatóak ezek, elérnek-e fejlesztési eredményeket, és úgy látom, hogy készen állnak arra, hogy ezt megnézzék, fehér könyvet adtak ki, Először elmondták, hogy van külpolitikai segélyprogramjuk, és a saját népüknek akarják megmutatni azt, hogy jól költik el a pénzt. Sokkal érdekeltebbek most a párbeszédben. A DAC már Kínával párbeszédet folytatott, van egy tanulmányos csoportunk is velük már másfél éve, és voltak nézett véleménycserék hogy szorosabb az együttműködés velük, mert most ez egy tanulási folyamat a teher viselés jegyében mind két fél tanulhat a másiktól. A saját szegénységcsökkentési programjuk is megvan, ez erősebb, mint bárhol a világon, és nekik nem kell az EP előtt elmagyarázniuk, mondani, hogy mit tettek és miért, viszont a kommunista párt hierarchiájában mindenképpen indokolniuk kell, hogy mit tesznek és miért. Elnök, köszönöm az idejét, az őszinte, nyílt beszélgetést. Egy gyors kérdésem van, meg lehet-e különböztetni azt, amit mi teszünk, és amit mások tesznek. Vagyis mi már szétkapcsoltuk ezt a támogatást, ők viszont kapcsolt támogatást nyújtanak. Ez a fő jellemző válasz. Igen, a szétkapcsolás egy központilag tervezett gazdaságban ezt nehéz megmagyarázni a piacnak. A az önök nyílt közbeszerzési eljárásával a tranzakciós költségeket csökkentik, és erre van bizonyítékunk is. De annyit mondhatunk, hogy nagyon keveset tudunk a kínai programokról, de tudjuk, hogy ez igen erősen kapcsolódik az ő kereskedelmi érdekeikhez. Daktagok, és mi ott haladunk. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon jó volt ez a megbeszélés. Uh, this concludes this morning session. We'll start at three. Három órakor kezdjük. Pontban háromkor, ugyanitt.